Okay, can we start the meeting? Okay, thank you. Uh... Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek. A napirend elfogadásával kezdjük. Két fő téma szerepel az igazgatókkal a eszmecsere, majd a Eurofund jelentés, a háztartások összetétele és jövőléte. Ha elfogadják a napirendet, akkor az elnöki közlendőm az lenne, hogy tolmácsolás mind a 20 nyelven folyik, tehát mindenki keresse meg a megfelelő fülkét és számot a csatornához, és kezdjük az eszmecserét az ügynökségek igazgatóival, amelyek a Foglalkozási Bizottság hatáskörébe esnek. Üdvözlöm Önök mind az ötüket! akik hagyományosan meghívást kapnak minden év elején a Foglalkozási Bizottság ülésére, bemutassák a munkájukat. Zsordi Kürel számára talán ez új, aki az ELA igazgatójaként működik, először van itt. A Szibol úr, a SZEDEFOP igazgatója számára nem új ez, Juan Mendez Valdez számára sem, aki a Eurofound alapítvány igazgatója, és köztesedleseknek sem újdonság ez, aki az Eurosard ügyvezető igazgatója, és nem újdonság az ETF igazgatója számára sem Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos a mi szakbizottságunk munkájában ez az öt ügynökség. Hadd mondjam el, hogy a bizottság, szakbizottság nevében köszönöm az jó együttműködést az előző ciklusban is, és remélem, hogy folytatjuk idén is. Meghívtuk az ügynökségek igazgatótanácsának független szakértőit is az eszmecserére. Becker úrnak a Cedefov nevében, Lopez Fontana asszonynak a Eurofan nevében, Mixic úrnak az Iosa képviseletében, Szerkesz és Beor asszony az ETF nevében vannak itt szakértőként, őket is üdvözöljük. Nem mindenki új arc, Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és kezdjük el. Megadom a szót az igazgatóknak, akik egyenként mondjuk 10 percet kapnak, hogy bemutassák a munkájukat. Kezdjük baloldali szomszédommal, Szibaldúrral, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, képviselők. Köszönöm, hogy ismét meghívtak bennünket prezentációmat SZEDEFOP-ról szólnak majd, a több éves széljainkról, hogy támogatjuk az EU szakpolitikákat, stratégiai műveleti területeken, és a munkánk néhány eredményét is bemutatnám, ha lesz idő, és szívesen válaszolok majd a kérdéseikre is. A SZEDEFOP 75 óta működik, támogatva a, a munkaerőpiaci szakismereteket, és együttműködünk a stakeholderekkel is, és a testvérügynökségeinkkel is együttműködünk, akiknek a vezetői itt ülnek mellettem. Szakpolitikát támogatunk, a kopenhágai folyamatot alakítjuk az IT 2010-2020-ban, a vett szakpolitikai napi rendet alakítjuk, és egy külső értékelés alapján 2007-ben történt ez, még erőteljesebben vállaljuk a szakpolitikai támogatói szerepet. A kvalitatív és kvantitatív kutatás központjaként működünk, a fiatalok és felnőttek körében is, és egy általános, szakismereti központként is munkánk egy jelentős értékét a brokering adja, ahol is a különféle szereplőket hozzuk össze, hogy feladataikat jobban tudják alakítani. Alapító szabályunk változott, 2019-ben egy újat fogadtunk el, most ez formálisan elismer bizonyos feladatokat, amelyeket már régebben is elláttunk, különösen a munkaerőpiaci szakismereti intelligencia és tanúsítvány, bizonyítványkiadást. alapú célirányos munkát folytatunk, megbízható adatok alapján, hatékony és a szabálykövető módon a több éves céljaink az új tudás és a ö, szakmai tények alapján állnak, monitoringgal követjük a munkánkat, és tudásbrokeringgel kapcsoljuk össze az egyes tagállamokat és érintett feleket. A brűzsi kommuniké, a kopágai folyamat a múltunk, de nézzünk előre. Itt a 2030-as jövőképünkben nagyon fontos az a javaslat, amelyet a tanácsadó bizottság fogadott el a szakképzés területén, az ACBT, és az új web stratégia, a digitális átalakulás egy kulcsfontosságú téma, az Európai Green Deal is nagyon sok tevékenységet indított el. Zöld oktatás, zöld szakismeretek, zöld munkahelyek a cél, különösen a átképzés, továbbképzés, és a szakismereti napirend átformálása, meg az ifjúsági garancia. Emellett a fenntartható fejlesztési célokat, az sdg is támogatjuk. A vett -e célok követésében különösen a 4-es és 8-as cél tekintetében, amelyek összefüggenek az oktatással. A stratégiai együttműködési területeink a vett alakítása, értékelése is tájékoztatása. Erről most így mélyebben nem beszélnék, mert ez az a három fő terület, amely már régóta jellemez bennünket. Ahogy elmondtam, a munkaerő piaci uh, hírszerzés, ismeretszerzés nagyon fontos. Néhány számadatot is megosztanék önökkel, mely mutatja a hatást, amelyet elérünk. Mint kutatási szervezet, a számok tükrözik, szerintem elég meggyőző módon a tevékenységünket. Az EU szakpolitikai dokumentumokban idéznek bennünket, a Tanácsi Bizottság és a Parlament és a szociális partnerek részéről, a nemzetközi szervezetek is, mint az OECD, az ILO és a UNESCO is gyakran idézik a mi kutatási munkáinkat. A költségvetés végrehajtását illető számokat is látják, Különösen fontos számunkra, hogy önök, akik a költségvetés jóváhagyásában szerepet vállalnak, támogassanak bennünket. Ez, hogy a fog egy 2020-ban egy 300 ezer eurós megszorításnak volt az áldozata. Reméljük, hogy nem túl gyakran esik majd ez meg, hogy fent tudjuk tartani az utazó sebességet. Eredményeinket meg is osztjuk, kommunikáljuk, van egy kiváló briefing note tájékoztatónk, találják az asztalon. Gyorsan kapkodják el, mert fogy, fogy mint a, kapkodják, mint a cukrot. Tehát a jobb oldalon látják a publikációs listánkat, a tematikus jelentések, országösszevetések, szakpolitikai kutatások, kutatási publikációk, saját magazinunk, skillsetem Match címmel, módszertani megmutatások, tanulmányok. Tehát a SEDEFOP teljes szakértelme rendelkezésre ezekben, az, ezekben a publikációkban. Amit kiemelnék, mert nagyon büszke vagyok rá, a bal oldalon látható, egyre inkább próbálunk online eszközökön is megosztani tudást. 12 ikon látható a homepage-ünkön, két 12 as a VET adatbázis, amely vett programokat mutat be, hogyan fejlesztjük az ösztönzőket a rendszerben, iránymutatásokat, hogy nyújtunk a szakismereti szakképzési rendszereknek. Aztán a, van egy adatbázis a ö, szakképzés finanszírozására és az online munkahely üresedési elemzés is. Ez mind-mind elérhető a honlapunkon. 2008-ban a szakismereti előrejelzés, vélemény, kutatás, illetve iránymutatások. Számunkra a cél az, hogy sokkal hozzáférhetőbbé tegyük ezt az információ gazdagságot, amely rendelkezésre állt a foknál, Kérem, hogy nézzék meg az anyagot, tényleg nagyon izgalmas. Az idő szalad, szeretnék néhány eredményt is, szerettem volna megosztani önökkel, de ezeket most átugrom, majd két oldalú megbeszélések során szívesen kitérek rá. Munka, erőpiaci trendek és demográfia adatok, amelyekről beszéltem volna. Inkább most viszont átugrom, inkább a szakismereti hiányokról beszélnek, amelyek az EU beruházási kapacitásait szűkítik. Ennek ezeknek a hiányoknak az okai felől vita van, de az tény, hogy ezek növelik a munkaerő költségét, strukturális munkanélküliséget okoznak és lassítják a növekedést. Ezért a szakismeretek jelenléte, a jól képzett munkaerő hiánya sok vállalatnál a hosszú távú beruházások akadálya. Jobb oldalon látják azokat a hiányokat, amelyek az ipar, egyes iparágokban érzékelhetnek, a KKV-knál, innovatív növekvő cégeknél, a gyártó és építőipari vállalatoknál illetve a pénzügyi piacok a nehezen kijutó vállalatoknál. Átugrok néhány diát, mert kevés az idő. Nagyon érdekes, de majd később megvitatjuk. Ehelyett a crowdwork-re térnék ki, van egy ilyen Cloud Learn Study programunk, és egy rendezvényt is szervezünk, március 19-én egy munkaebédet, ahol a platformgazdaságot és a crowdwork jelenségeit tekintjük át. Ezt is átugrom, és most inkább ez szép ö, görög templom épületet mutatnám be. A változás az, amit meg, amire fel kell készülnünk, hogy az állampolgára fel tudnak készülni, navigálva a munka, szakismereteket, a munkahelyeket. Ez talán a legnagyobb kihívás és cél a következő évtizedre. Azokra a szakismeretekre kell koncentrálnunk, amelyek a digitális és zöld átalakulást támogatják, és a transferzális munkavállalói szakismereteket. Ezek erősen összekapcsolódnak a munkánk lényege, hogy finanszírozási mechanizmusokat, eszközöket biztosítsunk, és hozzáférést ezekhez. A jobb és baloldalon két mozgás tapasztalható. Egyrészt mi tájékoztatjuk a szakpolitika képzést, a másik irányban pedig felhasználjuk az ismereteinket a szakpolitikai napirend aktív alakítására. A 2020-as tevékenységeinkre való kitekintése következő dia, ha adnak két percet elmondom, szakismereti hírszerzés ügyben, fejlesztés és a végrehajtás szakpolitikai fejlemények monitoringja. Ez a jövőképünk és a küldetésünk lényegi elemei közé tartozik. Köszönöm, hogy meghallgattak, és a kérdésük van, szívesen válaszolok majd. Köszönöm szépen ezt az érdekes prezentációt. Később lesz időnk arra, hogy meghallgassunk kérdéseket és válaszokat is, de most először Juan Menéndez Valdésnek adnám meg a szót, aki a Eurofound munkáját fogja ismertetni velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, egyes kollégák a korábbi ciklusban is itt voltak már. Ez az utolsó alkalom, hogy ebben az éves gyakorlatban most részt veszek, ugyanis kilenc éven keresztül voltam a Eurofound igazgatója, a mandátumom az év végén, decemberben lejár. Remélem, hogy lesz időnk arra, hogy megvitassuk továbbra is a kérdéseket, de persze ebben a formátumban nem. Mindenesetre köszönöm az évek során nyújtott támogatásukat. Tavaly eh, változásokon mentünk keresztül, a parlament és a bizottság is újonnan alakult. Egy eh, új testvérügynökség is eh, létrejött, az Európai Munkaügyi Hatóság, van egy külső értékelés, amelyet nyomon kell követnünk, és ami számunkra még fontosabb az az, hogy ebben az évben lezárjuk az idei négy éves, több éves programot. Tavaly végrehajtottuk az előzőt, és már elkezdtük ennek a ciklusnak az utolsó programját végrehajtani. Ebben a ciklusban négy pillérrel támaszkodik a munkánk. Ezek kapcsolódnak a munkakörülményekhez és a fenntartható munkához. Nagy, hely, nagy hangsúlyt helyezünk a munkahelyek minőségére, hiszen hosszabb ideig kell dolgozni, a változások ezt teszik szükségessé. A második súlypont az ágazati kapcsolatokra vonatkozik ezek is befolyásolják a munka körülményeinket. Itt nem csak a jogszabályokról, európai vagy nemzeti szintű jogszabályokról van szó. Aztán ott vannak a munkapiaci változások is, számos különböző tényező, valamint az életminőség, illetve a különböző közszolgáltatások minősége. Ezen négy stratégiai prioritás mellett van két horizontális terület is, az egyik a digitalizációhoz kötődik, illetve ahhoz, hogy ez gyakorlatilag hogyan befolyásolja a munka és a foglalkoztatás világát. Az évek során nagyon sok mindent, sokat foglalkoztunk ezzel, és nyomon követtük a konvergencia alakulását is Európában. Nem szeretném most az összes eredményünket ismertetni önökkel, hiszen ezt a hivatalos dokumentumokban megtalálhatják, de talán néhány lényeges elemet kiemelnék. 2019-ben a fő stratégiai területen közé tettünk egy jelentést a munkaügyi hatósággal együtt. Láthatják a felmérés eredményeit. 41 országra terjed ki ez a felmérés, 1,2 milliárd munkavállalóra. Megvizsgáltuk azt, hogy a munkahelyek minősége milyen az Egyesült Államokban, Dél-Koreában, kínai nagyvárosokban és latin-amerikai országokban is. A második súlypont, és itt megint nem egy kimerítő jellegű felsorolásról van szó, a munka és a magánélet összeegyeztetését vizsgáltuk meg. Megnéztük, hogy a szülőknek melyek a preferenciái, ezek hogyan jelennek meg a szülőkre és a gondozókra vonatkozó irányelv összefüggésében. Mi történt ezekkel a ezekkel a felmérésekkel, ezek a közös foglalkoztatási jelentésbe bekerültek, a megállapításaink a 2020-as jelentésbe, főleg ami a munkahelyek minőségét illeti, és ugyanígy több prezentációt is kiadtunk a munkaidőre vonatkozóan. Figyelembe vettük a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a nemek közti kérdéseket, és ezeket a román elnökség alatt az informális EBSCO elé is terjesztettük. 2020-ban ezt a munkát folytatjuk. Az igazság az, hogy most kezdetét veszi a terepmunka, több mint 40 ezer munkavállalót fogunk meg interjúvolni különböző országokban, beleértve az Egyesült Királyságot is és ezt az egész folyamatot még a Brexit elfogadása előtt kezdtük el és megint csak a munkahelyek minőségére helyezzük a hangsúlyt. Egy kiemelt jelentést ki fogunk adni, amelyben a fő eredményeket fogjuk közölni, és vannak egyéb elemzéseink is, és például a távmunkával is foglalkozunk, beleértve a lekapcsolódáshoz, a kikapcsolódáshoz való jogot, ami azt hiszem, hogy a parlament számára is releváns. Ami pedig az ágazati kapcsolatrendszereket illeti, ezen a területen is nagyon sok munkát végeztünk de ami talán a leginkább figyelemre méltó, az a bérekre vonatkozik. Egy éves felmérést közöltünk, amelyben figyelembe vesszük a minimálbér alakulását, azt, hogy milyen béreket kapnak az európai munkavállalók, és ezt egyéb kutatásainkkal együtt felhasználták, például a konzultációs anyagban, amelyet az Európai Bizottság januárban tett közzé. Továbbra is támogatjuk az európai szociális párbeszédet, valamint az ágazati bizottságok munkáját a második szakaszban. Nyilvánosságra fogunk hozni egy újabb kiemelt jelentést, de ahogyan említettem, a minimálbérekre helyeződött a fő hangsúly, ugyanakkor egyéb területeket is lefettünk ebben a közös foglalkoztatási jelentésben, valamint a konzultáció során. 2020-ban hasonló területekkel fogunk foglalkozni, kiadunk egy jelentést, amely ezeket a területeket fogja megvizsgálni. Ugyanígy támogatjuk a szociális partnerek párbeszédét az európai szemeszter keretében, és a kapacitásépítést is támogatni fogjuk a szociális partnerekre vonatkozóan. Egy másik terület, amely talán szintén fontos az önök szempontjából, ez a nemekkel kapcsolatos, valamint a bérekkel, bérekre vonatkozó átláthatósággal, a férfiak és a nők közti bér különbségekkel. A kollektív tárgyalásokkal kapcsolatban a közelmúltban készítettek egy anyagot, és és a Szociáldemokrata frakció a minimál bérekről szervez egy rendezvényt, ami a munkaerőpiaci változásokat illeti az európai vállalati felmérés lehetne a legjobb példa. Ez egy közös projekt a CEDEFOP-pal. Ezt a felmérést együtt végezzük, azt hiszem ez jól bizonyítja, hogy milyen az együttműködés az ügynökségek között, ugyanis nem csak az anyagi terheket osztjuk meg, meginterjúvolunk több mint 30 ezer vállalatot Európa szerte, és a felmérés eredményeit idén fogjuk közzétenni az izával is. Együttműködünk, közé teszünk különböző elemzéseket ezen a területen. A gyártási folyamatok jövőjéről is a parlament javaslatára foglalkozunk ezzel a területtel. Felvázolunk különböző forgatókönyveket, és a párizsi megállapodás végrehajtását is kiemeltük a jelentésben, országonként információkat közölve. Az előrejelzések egy 0,5%-os munkahelyi növekedésről tanúskodnak, persze ez ágazatonként változó a munkaerőpiac szegmentációjáról is végeztünk vizsgálatokat, és a, a szerkezet váltása kapcsolatos problémákat is vizsgáljuk. Ami pedig ugye a Párizsi megállapodást illeti, ezt több szereplő hangsúlyozta. A közös foglalkoztatási jelentést is beépítették a szakpolitikákba a foglalkoztatási és szociális fejlődési jelentés szintén kitért az általunk talált eredményekre, és különböző elemzéseket közé fogunk tenni még ebben az évben a munkaerőpiaci igényekről és egyéb kérdésekről. Ezt az időszűke miatt át fogom ugrani. Közé teszünk egy kiemelt jelentést az életminőségről, illetve az állami szolgáltatások minőségéről illetve a háztartások összetételéről. Érdekes volt azt is megállapítanunk, hogy a WHO az egészségügyi felmérésében felhasználta az európai felmérés adatait is, hogy ebből levonja azt a következtetést, hogy milyen a helyzet a különböző országokban, és melyek a mögöttes egyenlőtlenségre vonatkozó okok. 2020-ban szeretnénk megvizsgálni a nem dolgozó és nem tanuló, illetve képzésben nem résztvevő fiatalok helyzetét, valamint egyéb fontos projekteket is. A munkavállalók szegénysége szintén szerepel ebben a jelentésben. Ami pedig a digitális kort illeti, a digitális korszakot, ugye említette a kollégám a platform munkavállalást, ezzel kapcsolatban készítünk prezentációkat a képviselők számára az elnök részvételével, ez majd, márci, er majd márciusban kerül sor, és továbbra is ebben az évben meg fogjuk, meg fogjuk vizsgálni az esetleges különböző forgatókönyveket. Végezetül pedig, ami a konvergenciát illeti, ez az utolsó terület, az európai konvergenciával kapcsolatos pozitív és negatív fejleményeket különböző testületek, mint az MKO vagy az SPC ülésein ismertettük. A DG ECFIN-nel együtt közös konferenciát is szerveztünk, tehát ez a kérdéskör nagy érdeklődést vált ki. A megelégedettségi felmérésünkből az terül ki, hogy a publikációink 95% szerint, a megkérdezettek 95%-a szerint jó minőségűek, az adatok megbízhatóak, és 90% úgy véli, hogy a különböző releváns szakpolitikákkal összhangban van. Ami pedig a fő teljesítmény mutatókat illeti, kb. 160 EU dokumentumba építették bele a megállapításainkat. A parlament a második felhasználónk. Körülbelül 210 alkalommal kértek fel arra, hogy vegyünk részt különböző rendezvényeken. Itt láthatják a letöltések számát. A költségvetésünket gyakorlatilag teljes mértékben kihasználjuk. Azt hiszem, hogy több dolgot az időszüke miatt nem tudok elmondani, de az elával szeretnénk együttműködni, az ELA még csak a kezdeti szakaszban tart, minden esetre együttműködünk, valamint a környezetvédelmi ügynökséggel is, ugyanis az új ciklus előkészítése során a változások hatásait szeretnénk megelőlegezni, szeretnénk előre jósolni, és itt figyelembe vesszük a klíma átalakulást, a klíma átmenetet is, a szociális kihatásokra odafigyelve, illetve a szociális kohézió kérdéseire. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen ezt az értekes előadást, amit utoljára tart itt ebben a beosztásában. És nem tudom, hogy a munkaebédnek a meghívóit a március 19-eit ezt kiosztottuk-e, de kérem, hogy egyezzék fel, akik itt vannak a teremben a platform munkával kapcsolatban együttműködve az ügynökségeinkkel. Most pedig megadom a szót a harmadik előadónak, Kisztás Setlecseknek, aki az EU-OSA igazgatója. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Én el szeretném mondani önöknek, hogy mi történt 2019-ben, és kicsit előre tekinteni 2020-ra. Az EU osának egy nagyon izgalmas, érdekes éve volt. 25 éve létezünk azóta járulunk hozzá a munkahely biztonságának javításához az EU-ban, nagyon sikeresen tesszük ezt technikai, tudományos és gazdasági adatokat hozunk nyilvánosságra, generálunk és osztunk meg, és azt gondolom, hogy a munkai biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos üzenetek közvetítése eh, területén eh, eh, különösen fontos az a világ legnagyobb munkai biztonsági kampánya, amit tavaly fejeztünk be, és amely a veszélyes anyagokról szólt. Októberben indul egy újabb a egy betegségcsoportot megcélozva, izom- és csontozat betegségeket. A már itt említették azt a szabályt, azt a rendeletet, amely megalapított bennünket, és amelyet módosít, amely módosított formájában harmonizálta a foglalkoztatással foglalkozó ügynökségek munkáját. Ez szerintem egy elég pozitív fejlemény volt. Egy dologra hívnám fel itt a figyelmet, ami benne volt ebben a dokumentumban. Szerintem korábban volt egy hiányzó lánc az EU-osa viszonylatában, és most a menedzsmentben van egy független megfigyelő is, aki az igazgató tanács munkájában részt vesz. Vlad Miksic úrról van szó, akinek a neve itt már elhangzott, és múlt héten már járt is az igazgatósági ülésünkön. az első megbeszélésünk rendkívül jól sikerült. Ez hozzájárul majd ahhoz, hogy jobb legyen az együttműködés a parlamenttel. Juan már említette a változásokat a rendelet, illetve az Európai Bizottság környékén. A hozzánk beérkező feedback alapján elmondhatjuk azt, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem továbbra is fontos szakpolitikai területe az uniónak. Egy új videó üzenet jelent meg a weblapunkon, amit az új biztos Schmidt kabinetje készített, és erről, ez arról szól, hogy a munkai biztonság, valamint az egészségvédelem az nem csak az egészségügyi oh, bocsánat, a foglalkoztatási főigazgatóság fontos témája marad, hanem az egész Európai Bizottságé is, illetve külön odafigyelnek majd a digitalizációra, az új munka módszerekre. Továbbra is az marad a prioritás, hogy biztonságban és egészségben megtartsák a munkavállalókat a nyugdíjba vonulásukig és azon túl. A, volt egy bizottsági munkaanyag, amely a foglalkoztatási főigazgatósághoz tartozó négy ügynökséggel foglalkozott. Ez pozitívan nyilatkozott az EU osáról, és nem látja igazolhatónak semmilyen komoly lépés megtételét. Ajánlásokat fogalmaz meg mind a négy ügynökséggel kapcsolatban, különösen azok együttműködésére. Ezt Együtt majd átbeszéljük és megbeszéljük azt, hogy hogyan és mikor lehet ezt végrehajtani. Ahogy azt mondtam, a 2019-es év az rendkívül fontos volt, ami azt is jelentette, hogy a költségvetés végrehajtása nagyon jól sikerült, nagyon magas volt jó volt az együttműködés, szoros volt az együttműködés a tagállami fókuszpontokkal. Az EU-OSA számára ez különösen fontos, hiszen egy kis ügynökség vagyunk a munkatervünk végrehajtásához. Együtt kell működni a fókuszpontokkal és a szociális partnerekkel is. 2019 eredményeire rátérve, ahogy tudhatják, a fő feladatunk az, um, hogy uh, ajánlásokat fogalmazzunk meg uh, a munkavédelmi és egészségvédelmi területen, illetve uh, kutatásokat ösztönözzünk, valamit odafigyeljünk a mikro és kis vállalkozásokra, ami gyakorlatilag a tevékenységünkben egyre fontosabb szerepet játszik, hiszen minden üzenetünket, eszközünket hozzá kell igazítani a kis és mikrovállalkozások szükségleteihez. olyan anyagokról készítettünk kutatásokat és hoztunk nyilvánosságra, mint a munkahelyi betegségek. Úgy látjuk, hogy ezek a munkahelyi vagy munkával kapcsolatos betegségek kifejezetten növekedőben vannak, ahelyett, hogy csökkennének. Itt elsősorban gondolok a rákra is. Vannak például a, mákut, a rák utáni rehabilitációs törekvések minél többen menjenek vissza dolgozni. Ez volt az első nyomtatványunk, kiadványunk. Idén megjelenik egy második kiadványunk, illetve a Sentinel rendszerről is, amely a munkahelyi betegségekkel foglalkozik, és feltárja majd a már létező rendszereket Európában. A költséghaszon tanulmányok készítése egy fontos tevékenységünk, és ezt folytatni is fogjuk. Konkrét együttműködést hozunk létre az ILO-val és a WHO-val, kialakítunk eh, egy eh, költségmodellt, amely lefedné a munkahelyi baleseteket, és e, ezzel kapcsolatban hamarosan közölni fogjuk az adatokat, eh, számokat. Vissza szeretnék térni az egészséges munkai kampányunkra, ami az egyik legfontosabb törekvésünk volt. Konkrét témák mellett kampányokat indítani, ez mindig is az ügynökség tevékenysége volt. Vegyi anyagokkal vagy veszélyes anyagokkal foglalkozott az előző kampányunk. Ez a legsikeresebb kampány volt, hiszen annak részvételi aránya a legmagasabb volt, amit eddig elértünk beszélünk. Az veszélyes anyagokon belül a karcinogének különösen fontosak. Mi hozzájárultunk a, a holland elnökség ilyen jellegű tevékenységéhez a mikro és közép a mikro és kisvállalkozások különösen fontosak az EU-osa számára. Készítettünk egy évvel ezelőtt egy nagy áttekintést, ezt folytatni fogjuk a mikro és kisvállalkozásoknál. Különösen abban a vonatkozásban, hogy ezeknél is legyenek olyan eszközök, hiszen már nagyon régóta van egy online interaktív kockázatkezelő eszközünk, ez egy folyamatban levő munka, és azt szeretnénk, hogyha ezen keresztül elérnénk még több mikro és kisvállalkozást, valamint a szociális partnereket még inkább a szociális partnerekkel és szakértőkkel külön vizsgáljuk a mezőgazdaságot, illetve az építőipart, hiszen ott kis és mikrovállalkozások tevékenykednek elsősorban. Véglegesítettük az ESNA, tehát a vállalkozási felmérésünk adatait. 45 ezer személlyel készítettünk interjút, akik az egyes cégeknél a munkavédelmisek, és így össze tudjuk hasonlítani a az adatokkal tagállami szinten, vagy a korábbi adatokkal is munkavédelmi témában. Különösen fontosnak találjuk, nem megyek bele a részletekbe, a törvények, illetve a jogszabályok eh, fontosságát. Most először kérdeztük meg, hogy most először kérdeztük meg, hogy milyen kiatással van a digitalizáció eh, vállalati szinten ezekre a munkavédelmi dolgokra. Egy információs eh, rendszert, illetve vizualációs eszközt állítunk, hozunk működésbe. Ez egy jelzőszámokat mutat, és ezen keresztül tagállami szintre lebontva látják majd a részletes adatokat. Ami 2020-at életi három tevékenységgel készülünk, az első az izom- és csontrendszeri megbetegedések, amelyek a hosszú távú betegségek főokozója, illetve a nyilvánítás főokozója is. A digitalizáció szintén fontos, ott lesz egy új OS felülvizsgálat, vagy áttekintés, és az Eurofondal együtt fogjuk ezt végrehajtani, hiszen más-más szögből közelíthetjük meg ugyanazt a területet, így a, az együttműködés szükséges. A mi korábbi mikro- és kisvállalkozásokra vonatkozó adataink alapján egy projektet indítunk azzal kapcsolatban, hogy a szabálybetartást mi befolyásolja e, elsősorban. E, emellett lesz e, egy olyan felmérésünk, amely a karcinogéneknek való munkavállalói kitettséget vizsgálja. 2021-ben pedig előkészítjük a körforgásos gazdaság munkavédelmi aspektusait, tehát mit jelent munkahelybiztonsági és egészségvédelmi szempontból, hogy valaki ilyen cégnél dolgozik, illetve a pszichoszociális kockázatokkal is foglalkozunk, amely a vállalkozási felmérésünkben is egy fontos dologként lett azonosítva további eszközökre van szükség, amelyekkel azonosíthatók a problémák vállalati szinten. Köszönöm ezt az előadást, és akkor most pedig megadom a szót Onestini úrnak, aki az ETF munkájáról számol. Thank you very much. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm a szakbizottságnak a lehetőséget, hogy megoszthatok önökkel néhány fő pontot az alapítványunk munkáját illetően. A fő pontokat ismertetném, és van egy sor publikációnk, amely mélyesebb, mélyebben bemutatja a képzési alapítvány munkáját. Volt alkalmunk már találkozni tavaly az ügynökség bemutatására. Az Európai Képzési Alapítvány az egyetlen olyan ügynökség, amely kizárólag az EU-n kívül dolgozik. Én értelemben nagyon sajátságos a mandátuma, és a 25. évfordulónkat ünnepeltük 2019-ben. Jó alkalom volt arra, hogy áttekintsük a hatáskörünket, cselekvéseinket, frissítsük, hogy jobban tudjuk teljesíteni azt a felhatalmazást, amelyel ez a ház ruházott fel bennünket kb. 10 évvel ezelőtt. Mit tettünk tavaly? Új stratégiát fejlesztettünk ki az Európai Képzési Alapítvány számára. Nagyon sok hozzájárulást kaptunk ehhez. Az Európai Parlament részéről Bajer asszony, Szerkesz úr is együttműködött velünk ebben a folyamatban. Igyekeztünk a partnerországból lehet képviselőt bevonni, 29 országunk van, a földközi tenger országaitól Kelet-Európán át nyugat balkáni Közép-Ázsiáig. Megvizsgáltuk azt a kontextust, amelyben dolgozunk, amelyet jól ismer az önök szakbizottsága, és amely egyre több szakismereti hiányjal bír, egyre széttartóbbak a vállalatok várakozásai a szakismereteket illetően, meg a, a, azt, amit az iskol, az iskolában képzik az embereket. Egyes partnerszakban nagyon akut ez a különbség. Azt is láttuk, hogy ez ezekben az országokban a képzést újra kell gondolni, és ez kapcsolódik a stabilitáshoz, növekedéshez, fenntarthatósághoz az adott országban, tehát a stratégiai eszmecsere azt vizsgálta, hogy mi EU ügynökségként hogyan tudunk hozzájárulni ezen országok ez irányú erőfeszítéseihez. A másik eleme a kontextusnak az, hogy az Európai Unióban is, meg a partnerországban is a szakismeretek kérdése a politikai fontosságát illetően növekedett. Az Európai Unióban a szociális pillér ez egyik fő eredménye az elmúlt éveknek. Az oktatást és a képzést a napirend elére tettük, ám a partnerországainkban is látjuk, hogy a képzés egyre inkább fontosá válik a politikában, és a bővítési fronton az új dinamika révén egyes partnerországok gyorsítják a reformlépéseket, oktatási rendszereiket modernizálva, a tagság előnyeire felkészülve, és a Green részeként azt is látjuk, hogy a bizottság már jelezte, hogy a szakismeretek kulcsfontosságúak lesznek, és nem csak az EU-n belül, hanem a partnerországokban is, mert a Green Deal világosá teszi, hogy a fenntarthatóság túl kell lépjen a határainkon, és ahogy az új külkapcsolati program kibontakozik, látható ebben az a szándék, hogy az EU támogatást folytassuk az oktatási képzés rendszerek reformjában, az EU partnerországaiban is, meg ezen túl is. Az EU-Afrikai Unió növekedési munkahelyteremtési stratégiában. Néhány stratégiai indikátort szeretnék megosztani önökkel. Köszönöm szépen Kantér Langenszipennek azt a novemberi munkaebédet, ahol már találkozhattunk, és köszönöm, hogy eljöttek. Ahol el tudtam mondani a stratégiánk fő elemeit, jó, jó lehetőség volt ez. Számunkra az önökkel való találkozásra az új stratégia azt vizsgálja, hogy a képzés területén az emberi tőkét jobban kell fejleszteni. Ezekben az országokban, hogy a képzés hogyan tud hozzájárulni az ország azon képességéhez, hogy a szakismereti hiányokat felmérje és kezelje. Nem csak önmagában vizsgálva a képzést, hanem a szélesebb oktatási rendszer összefüggésében, meg azt vizsgálva, hogy ez hogyan kapcsolódik a munkaerőpiaci szakpolitikákhoz, és hogy támogassuk a munkaerőpiacot is, és a demográfiai változás kérdései is, meg a migráció is ide sorolandó elemek. A stratégia részeként belátjuk, hogy új forrásokra nem számíthat az ügynökség, tehát jobban célzott szolgáltásokat kell nyújtsuk a partnerországoknak, támogatva azokat, amelyek a reform folyamatokban részt vesznek, ahol az Európai Unió és a tagállamok prioritást látnak, és hol a szakértelmünket ki tudjuk bontakoztatni, ha szükség van rá. A jövőben azt hogy tesszük az új stratégiában? Szeretnénk az ITF e stratégiát konszolidálni egy no, tudásközpontban, módszertanokat, reformokat összekapcsolva a kül kapcsolatokkal, szélesebb körben megosztva ezeket. A szakpolitikai tanácsadás területén pedig azt vizsgáljuk, olyan tudunk tanácsokat adni országoknak, támogatni őket, nem csak az új gondolatok kifejlesztésében, hanem a prioritások meghatározásában. És nagyon fontos számunkra az is, hogy miért mérjük értékeljük a tényadatokat, mér, mérve a szakpolitika sikerét. A stratégia hát utolsó pedig, hogy a partnerséget kell jobban fejleszteni. Egy dolog változott komolyan, mióta létrejött 25 évvel az ügynökség, az alapítvány, az össz, együttműködés világa sokkal zsúfoltabb, úgymond, a képzésnek sokkal több szereplője van, tagállamokkal is vannak két oldalú megállapodások, nemzetközi szervezetek, mint az UNESCO és az International Labour Office, és vannak új partnerek is a régiókban, tehát ezekkel erősebb szinergiát kell építenünk, optimalizálva a mi inputunkat az ő tevékenységeikhez. Még néhány szót 2020-ról, ha megengednek. Átalakulási év volt ez, lesz ez. Új stratégiát indítottunk el, amely 2021-ben áll majd fel. Van néhány zászlós hajó kezdeményezés, hármat említenék, amely érdekes lehet önöknek. Ez egyik a monitoring folyamatunk, a, a Torinovi folyamat, amely két éves folyamat, amely a fejleményeket vizsgálja ezekben az országokban. 2020-ban három területre koncentrálunk a keleti partnerségben, a nemzeti monitoring folyamatokat vizsgáljuk Belarus, Belarusiában, márciusban lesz itt egy konferencia, és az év második felében a keleti partnerségi csúcs ban is felhasználjuk ezeket a tapasztalatokat, aztán a földtenger országokban és Közép-Ázsiában is. Vannak partnereink, ha érdeklik ezek az országok, számítunk a résztvételükre, a folyamat végén pedig megosztjuk a tapasztalatokat azokkal, akiket érdekel. Tehát ennek bemutatása mellett megvitatjuk a nemzeti hatóságokkal is ezeket. A második terület, amiről beszélni akartam, az az, hogy jövőbeli szakismeretekről is készült a tanulmányokat, arról, hogy az hagyományos ágazatok hogyan változnak, például a mezőgazdaság. Marokkóban, meg az autógyártás Törökországban, hogy a digitális szakismeretek hogyan lépnek be a hagyományosabb iparágokba, amelyek mindig dominálnak a partnerországokban, és mit jelent mindez a képzési rendszereken nézvést. Ezek a tanulmányok az év második félre készülnek el, és ajánlom, hogy módszertanokat ezeknek az országoknak. Az, az adatok nem olyan pontosak, mint a SZEDEFOF munkájában, mert nem olyan kiterjedtek, és támogatni fogjuk az Európai Bizottság az erőfeszítéseit, amelyek szakismereti képességi központok kiépítését szolgálják az Erasmus program részeként az EU tagállamokban. Kibővítjük a lehetőségeket a partnerországokra is, megvizsgálva azt, hogy ők is tudnak-e a szakismereti kiválóságra vetett hangsúlyból hasznot elkönyvelni, érték alapú fejleményeket megcélozva azok kimenetek terjesztésében. Köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban a legfrissebb, a legújabb ügynökség képviselőjének, Zsordi Kurának adom meg a szót, hogy mutassa be az ELA munkáját. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Valóban ez a legújabb um, ügynökség a munkaügyi hatóság, itt még nem beszélhetünk évfordulókról, hiszen eddig csak az ügynökség létrehozása folyt. 2020-ban a hatóság célja az adminisztrációs és irányítási struktúra létrehozása, ami szükséges ahhoz, hogy a 2020-as évben indítsuk a munkát és folytassuk a következő években. Tehát én némileg más kérdésekről beszélnék, mint az előttem szólók, ugyanis itt logisztikáról is beszélnünk kell. Elindítottuk a különböző folyamatokat annak érdekében, hogy a megfelelő személyzetre szert tegye az ügynökség. A jelenleg a bizottságnál ezzel a kérdéskörrel foglalkozó kollégák mellett újakat is toborzunk fontos, hogy a főigazgató posztjára is kiírtuk a pályázatot tavaly év végén, több jelöltünk van. Követni fogjuk az eljárásokat annak érdekében, hogy nyár környékén meglegyen a vezérigazgatónk, ezért lehet, hogy ez az utolsó prezentáció, amit a szakbizottság előtt, amit egyfelől sajnálok, másfelől azonban örülök, mert ez azt jelenti, hogy a hatóság már működőképes lesz. Ennyit mondanék a logisztikai részről. De nem csak erre terjed ki a munkánk, hiszen a tavaly októberben indult hivatalosan az ELA munkája, különböző képviselők jelenlétében tartottunk egy magas szintű ülést, a bizottság is képviseltette magát, és azóta az igazgató tanács már kétszer ülésezett. Ezek fontos ülések voltak. Először októberben elfogadtuk a 2019-es munkaprogramot. Ez, ahogyan említettem, főleg administratív kérdésekről szólt. Aztán tavaly decemberben a második ülésünkön a 2020-as munkaprogrammal foglalkoztunk mindenek előtt. A második találkozón az igazgató tanács jóvá hagyta a 2020-as munka prioritásait két fő témában. Egyfelől szeretnénk megkönnyíteni a mobilitással kapcsolatos információkat. Az igazgató tanács úgy döntött, hogy egy munkacsoportot hoz létre, amelyben az, igazság, az igazgatóság tagjai foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, és megfelelő iránymutatást adnak a hatóságoknak. A második kérdéskör pedig szintén nagyon fontos, ez a különböző közös munkagyi ellenőrzések koordinációja a munkacsoportok már jövő hónapban megkezdik munkájukat, és remélhetőleg egyértelmű eredményeket tudnak majd felmutatni. Természetesen az ambíciókat egyensúlyba kell haznunk a gyakorlati lehetőségeinkkel, hiszen csak most kezdtük el a munkánkat. Amit azonban a hatóság és különös tekintettel az igazgató tanács jóvá hagyott, az az, hogy együttműködünk az európai platformmal. Lesznek jelentős tájékoztató kampányok, amelyeket ez a platform fog irányítani, és mi szeretnénk összekapcsolni az erőfeszítéseket, együttműködni velük. Ebben a kontextusban egy nagyon szimbolikus, ugyanakkor jelentőségteljes dolgot is végzünk. Elkezdjük még a következő év folyamán az első közös ellenőrzéseket. Az év során természetesen ezek még alakulnak, de szeretnénk jelezni, hogy nem csak administratív és logisztikai kérdésekkel foglalkozunk, bármennyire is fontosak ezek, hanem képesek vagyunk már a terepen is jelen lenni, és bizonyítani, hogy ez a hatóság létezik. Az igazgató tanács két fő prioritást hagyott jóvá, említettem a tájékoztatást, valamint a közös ellenőrzéseket. Ez nem jelenti azt, hogy a hatóság többi feladatát elhanyagolnánk. Vannak egyéb feladatok is, amelyekkel foglalkozunk már ebben az évben, és ezek közül kettőt szeretnék kiemelni. Ezek a legfontosabbak. Egyfelől szeretnénk a vállalati folyamatosságot biztosítani a már létező és sikeresen működő hálózatok és platformok esetében. A bizottság tól az Eurest szeretnénk átirányítani a hatósághoz, ez már jó ideje működik, és be is vált. És amikor erre a komplex transferre sor került, itt ugye nem csak informatikai kérdésekről lesz szó, biztosítanunk kell a folyamatosságot, és az EURES erőfeszítéseit aztán javítanunk is kell. A második pont pedig, amelyre már utaltam az imént, a be nem jelentett munkával foglalkozó platform. Ez a platform már jó néhány éve létezik. Lehet, hogy egy kicsit részrehajló vagyok, mert elnöke vagyok ennek a platformnak, de szerintem sikeres volt a különböző tagállamok bevonását elérte és biztosítanunk kell, hogy amikor a transferre sor kerül, amikor átkerül a hatóság felügyelete alá, garantálnunk kell, hogy a platform képes legyen folytatni az eddig végzett jó munkáját, sőt, ezt javítani is tudja. Már dolgozunk ezen, nem látok különösebb nehézségeket az átalakulás során ugyanis bíztató az a tény, hogy a platform és a hatóság már most együttműködnek, ahogyan azt az imént említettem. Persze vannak előttünk kihívások is, nem csak ebben az évben, hanem a következő években is. Például logisztikai szempontból egy komoly kihívás az, hogy képesek vagyunk-e a nemzeti összekötő tisztviselőket integrálni, azokat, akik a tagállamokat képviselik, és konkrét szerepet töltenek be a hatóság hatékony és megfelelő működése szempontjából. Arra számítunk, hogy az első fél évben őket integrálni tudjuk, számítunk a munkájukra, ugyanakkor fontos az is, hogy a tagállamok a megfelelő személyeket nevezzék ki. Az igazgató tanácssal már megállapodtunk a munkaköri leírásokban, de fontos, hogy szoros kapcsolatban álljanak az illető személyek a nemzeti hatóságokkal, ugyanakkor egy közös kereten belül dolgozzanak, ez pedig a hatóság a képviselt keret. Ahogyan az imént elmondtam, egyfelől a logisztikai kérdésekkel kell megbírkóznunk, ezek a politikusok számára persze nem annyira izgalmas kérdések, Ugyanakkor tudjuk, hogy ha a logisztika nem működik, akkor megjelennek a problémák. Másodszorban pedig egyidejűleg biztosítanunk kell azt is, hogy 2020-ban már a helyszínen, a terepen is jelen legyünk. Éppen ezért terjesztettük elő a javaslatunkat az igazgató tanács elé, ők elfogadták és jóvágyták a közös munkahogyi vizsgálatokat is. Szeretném megosztani őkkel azt is, hogy mi történt az egyik igazgató tanácsi ülésen. Azt javasoltuk, hogy legalább egy közös ellenőrzésre kerüljön sor, az igazgató tanács pedig többet kért, úgyhogy ezekkel is foglalkozunk. Köszönöm szépen! Um, uh, Köszönöm ezeket a csodálatos előadásokat. Most mindenkinek szót adok, illetve egyet személynek szót adok a frakciók részéről. Egy körbe lehet, hogy meg tudjuk csinálni. A nép, néppárt nevében Hansen asszony. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm ezeket az érdekes előadásokat a különböző ügynökségek munkáiról, a különböző tanulmányokról, adatokról, ajánlásokról, ezek mind hasznosak számunkra. Itt a bizottságban. Mi mindig mindenképpen azt szeretnénk, hogy jó legyen az együttműködés a mi szakbizottságunk, valamint az ügynökségek eh, között, és azon belül is eh, a eh, munkaügyi hatóság számára szempontjából, és ez most az elnökség felé egy ajánlat, jó lenne ebben a kezdeti időszakban meglátogatni az ügynökségeket. És két kérdésem van, hogyan lehet az ILO egyezményeit jobban bevonni a döntéshozatalunkba, illetve a második, nem érzik-e úgy, hogy növekszik a munkaterhe az ügynökségeknek, és ezzel kapcsolatban elegendő az erőforrás, ugyanúgy növekszik-e, hogy a munkateher. Nos, itt elmondanám, hogy évente egy ügynökséget látogatunk meg, ez a szokásos ügymenet itt a bizottságon belül, és aztán lehet jelentkezni ezekre a küldetésekre, miután azt meghirdetjük Marian Fint, szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm. Nagyon fontos mindez az európai munka jövője szempontjából Dánul fogom folytatni. Mr. Sibyl, det er meget vigtigt, at alle nagyon fontos, hogy minden európai élvezhesse a folyamatos továbbképzést, hiszen változik a világ. Nagyon fontos megkísérelni, megérteni azt, hogy hogyan lehet a munkavilágában a változásoknak megfelelni. Milyen, milyen gátakat, akadályokat lát az elmúlt öt év, az elkövetkezendő öt évre ebből a, ebben a vonatkozásban. Vádes úr, köszönöm az értékelését az Eurofund munkájáról. Én magam már most látom, hogy nagyon hasznos az önök honlapja, ami az ön előadását illeti, a jövedelmek átláthatóságáról beszél. Nyilván vannak a férfi-női különbségek a fizetésekben. Ez vajon szerepet játszik-e abban a helyzetben, amit ön is itt felvázolt? El Szedlacsek asszony eh, meghallgatva az ön előadását eh, a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokról, a munkavilágában lehet azért olyan megoldásokat is találni, amelyek inspirálhatnak eh, bennünket. Ami pedig az izomrendszeri problémákat illeti, én úgy gondolom, hogy a vállalatoknak eh, hatékonyabban kellene fellépniük ebben az ügyben. Hallottunk eh, még arról is, hogy a munkahelyek meg kell, hogy változzanak, eh, ami azért is fontos, mert a stresszet kezelni kell. Ön hogyan próbálná ezt a problémát kezelni? Köszönöm minden hozzászólónak. Köszönöm. Az elnök asszonynak elveszett a mikrofonja. A Renew részéről át akarják adni valaki másnak? Köszönöm. Veronik Trieno Lenoirnak adom meg a szót, illetve neki adnám át. Köszönöm, Szilvi, franciául fogok beszélni. a kérdéseim Szedlacsek asszonyhoz szólnak, leginkább munka egészségügyi dolgokról van szó. Az OSA kampányokat folytatott az elmúlt években annak érdekében, hogy a karcinogén anyagok veszélyére felhívja a figyelmet. Az ön önök tapasztalata az rendkívül hasznos. 120 ezer emberről van szó évente, ebből 40 ezer meghal, akiket a fele a rákbetegeknek munkaképeskorú, sajnálatos módon itt hosszú távú szimptomákról van szó, e, és éppen ezért a munka, az újra munkaállás, munkába állás az rendkívül e, nehéz. Az elmúlt években megfogalmazott ajánlások már lehetnének építőkövei a karcinogén roadmapnek. Úgy tűnik, hogy nem környezeti eredű, eredetű karcinogénekre is jobban oda kell figyelni, és önök rámutattak arra, hogy például az éjszakai munka megnöveli a mellrák kockázatát a nőknél, Eh, valamint eh, szintén folytattak olyan kampányokat, amelyek a rákockázatra felhívják a figyelmet, még olyan esetekben is, amikor nem egyértelmű a környezeti összefüggés. Köszönöm. Thank you. Uh, uh... Köszönöm. Ha csak nem tévedek, akkor a zöldek részéről senki nincs. Az ID frakció részéről sincs, vagy Kölken úr a konzervatívok részéről szól hozzá? Konferen éppen egy konferenciára jövök, úgyhogy nem tudtam részt venni, a témát nem ismerem jól nem látok senkit a GUA e részéről, akkor a szót kérők listája szerint haladunk, és aztán visszaadom majd a szót. Önök is, ön is kap majd szót. Először a képviselők, aztán a szakértők, és aztán az igazgatók. Elsőként Johan Danielsen kért szót. Köszönöm és köszönöm szépen a prezentációkat, a, munk a munkaprogramokat illetően. Két kérdésem van az Európai ö, Munkaügyi Hatóság munkát illetően. Szeretném elmondani először is, hogy üdvözlöm azt, hogy rang előre sorolták a közös ellenőrzéseket, inspekciókat. Első kérdésem az lett volna, hogy milyen ambíciókat vallanak a munkaprogramban, hogy vajon az év során lesz-e egy, egy legalább egy pilot ellenőrzés, és látom, hogy a lehető legmagasabbra tették a mércét. Jó lenne, hogyha egynél több inspekciót tartanának. Az egy, egy ellenőrzés egy évben azért eléggé korlátozott ambíció. És az ellenőrzések kapcsolatban még azt is megkérdezem, hogy a mostani eljárásokkal és testületekkel kapcsolatban milyen együttműködést terveznek, hogy az eredményesség fokozódjon, és hogy az átfedések csökkenjenek. Második kérdésem, ügynökség munkának másik részét illeti, a rendelet 8-as cikke kimondja, hogy a szociális partnerszervezetek nemzeti szinten a hatóság figyelmét figyelmebe kelessenek. Több szakszervezet az ETUK részéről segítségével kérelemmel fordult az önök testületéhez. Milyen konkrét intézkedéseket terveznek ezekben a függő ügyekben, és az egyéb további ügyekben majd? Köszönöm. Durán Fernández, asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, spanyolul fogok hozzászólni. Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani az ügynökségek képviselőinek. Mindenek előtt eh, Menendez Valdez eh, úrnak és eh, Szedlacsek úrnak, asszonynak szeretném feltenni a kérdéseimet, mert ezek főleg egészségügyi vonatkozásúak. Szeretnék gratulálni önöknek azért, mert ilyen sok tanulmányt végeztek el az ügynökségek a munkakörülményekről, amelyek megpróbálják elősegíteni a munkakörülmények javulását a mentális egészség ugyanakkor a munka kontextusában nagyon fontos, és mentális egészség kapcsán szoktam hangsúlyozni, azt hiszem, hogy már más alkalmakkor önök is hangsúlyozták ezt, a különböző mentális zavarokat, amelyek az érzelmi nehézségekkel, például a szorongásokkal, a depresszióval, vagy az alkalmazkodással kapcsolatosak. Itt olyan mentális betegségekről van szó, amelyek konkrét kontextusokhoz kötődnek. Itt ugye a munka kontextusához tartoznak, és ebben a, ebből a szempontból könnyen megelőzhetőek. Igaz, hogy amikor ilyen zavarokról van szó, ezek az egészségre általánosságban véve hatnak, és európai szinten szükséges egy mentális egészségügyi stratégia. Ugyanakkor főleg a súlyos pszichózisokra, illetve a skizofréniára helyezték a hangsúlyt, a bizottság, amelyben én dolgozom, főleg a ö, szokványos, a közönséges mentális betegségekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek a munka kontextusában előfordulhatnak. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a munkakörülményeket, amelyek elősegítik a mentális egészség javulását a munkavállalók körében. Tudom, hogy az önök szervezetei különböző tanulmányokat elvégeztek már, de azt hiszem többre van szükség, nagyobb nyomásra is szükség van ahhoz, hogy az Európai Bizottság és a Parlament, amely foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, meghatározzon bizonyos ajánlásokat minden egyes tagállamnak azon munkakörülményekről, amelyek javíthatják a mentális egészséget, főleg a pszichoszociális kontextusban ugyanis önök is hangsúlyozták, hogy mindaz, ami a digitalizációval kapcsolatos, nagymértékben kihat az emberek mentális egészségére, például a hiperkonnektivitás miatt, Azért, mert szükség van egy, és szükség van egy jogi keret kidolgozására is, szükség van egy olyan jogi keretre, amely a dekonekciót, amely a lekapcsolódást lehetővé teszi, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, mert szerintem ez az egyik oka ma a munkahelyi, munkahelyi hiányzásoknak és az ügynyilkosságoknak is akár. Tehát szerettem volna köszönetet mondani önöknek, de szeretném hangsúlyozni, hogy további munkára van szükség, és kérem, hogy támogassák a parlament munkáját ebben a tekintetben adatokkal, amelyek alátámaszthatják azt, hogy új új, tehát javítani kell a helyzeten, amely az emberek munkahelyi egészségét javíthatja. Köszönöm, most megadom a szót Petron úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Egy dologban egyetértek Karel és Menendezvel lesz urakkal. Ez nekem is az utolsó szakbizottsági ülésem. Szeretnék sok sikert kívánni önöknek, és megköszönni kiváló munkájukat. Horesztini urat szerettem volna megkérdezni, hogy vajon Nagy-Britannia most szomszédos ország lesz-e, és hogy jön nekem majd az Egyesült Királyságba munká, feladatokat ellátni, de nem ezt kérdezem. Még Európában vagyunk, 75 millió emberből közül minden harmadik ember alacsony képzettségű, különösen fiatalok. Én a azok a demográfiai változások érdekelnek, amelyek az idősebb korosztályt jellemzik, és az oktatás, munka és nyugdíj különbs, egyensúlyát kell komolyan vizsgálnunk. Szibel úrtól kérdezném különösen, milyen munkát végeznek itt a SZEDEFOP részéről, és vajon részt vesznek-e a, a WHO ö, programjában, amely a civil társadalom részvételét szorgalmazza ebben a folyamatban. Angel úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök az, hogy két kérdésem volna. Először gratulálok az öt előadáshoz. Zivel úr helyesen mondta, nagy kihívás ez, mert ugye négy ügynökség működött, most öt testvéri ügynökség, tehát ez alkalmazkodni kell, ez mindennyiuk számára kihívás egyeseknek 25 éves mandátum van, mások mandátumát frissítették. Tehát van-e szükség arra, hogy újra definiáljuk a munkamegosztást az ügynökségek között, hogy elkerüljük a, az átfedéseket, és az, az, ez az öt ügynökségi család úgymond jól működjön. A második kérdésem, fontos, hogy erős európai közigazgatás működjön. Tudom, hogy a költségvetés nagyon szoros, és nem lehet új embereket felvenni. Nagyon sok ügynökségnél az a tendencia, hogy egyre több szerződéses, meg átmeneti munkavállaló dolgozik, meg, meg kiszerződtetnek feladatokat. Vajon ez a, ez a tendencia folyik, folyamatos-e? És mi az aránya az állandó munkakörben dolgozóknak ezekhez a más jellegű szerződésekhez képest? Ringer asszony? En français. Szerintem franciául fogok beszélni. Két kérdésem van. Az első az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatos, amely, amelytől sok dolgot várunk. Nem tudom, hogy már volt-e valami fajta eh, első, elsődleges eh, megbeszélése ennek a hatóságnak, illetve mire koncentrálnak így a legelején. A, ami pedig a képzési alapítványt illeti, ott a jövő kép képesítéseiről szóló tanulmány érdekelne engem, különösen a mediterrán országokra vonatkozóan nem tudom, hogy ebben a vonatkozásban akarnak együtt működni a vállalkozásokkal, hogy a jövőre nézve milyen képesítések, képzettségek szükségesek a munkaerőpiacon. The last on my list on... Utolsó a listámon az Európai Parlamenti képviselők körében Miller úr. Köszönöm. Lengyelül fogok beszélni. Köszönöm szépen mindezeket az érdekes tájékoztatásokat. Örömmel hallgattam. Engem rendkívül érdekelnek azok az elemek, ahol a kiigazítási kísérletekről beszélnek, azt, hogy a képzési formákat, a képzést hogyan tudják a munkaerőpiac igényekhez jobban igazítani. Nem új téma ez, több éve foglalkozunk ezzel a kihívással, hogy, hogy hogyan lehet koordinálni a képzési rendszerek potenciáját a munkaerőpiac igényeihez. Nem újdonság ez tehát. Azt szeretném hallani önöktől, hogy ez a kérdés miképpen alakult az elmúlt időszakban. Javult-e ez a koordináció? Jobban egyeztetjük-e a képzést a munkaerőpiac igényekhez. Egyrészt ugye elemezzük a munkaerőpiacot, meghatározva a képzési igényeket, de lehet, hogy továbbra is fennáll egyfajta hézag, úgymond, az önök által végzett felmérések és a tényleges piaci igények között. Ez egy pusztán elméleti munka, felmérés, pusztán kutatásokat folytatnak, vagy a munkaerőpiac tényleges helyzetét is igyekeznek feltárni. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy befejeztük, nem, Elvin Régner mikor még szólt. Evelyn után pedig a szakértőknek adom meg majd a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy feltehetek egy kérdést én is. Elnézést, hogy ilyen későn futottam be. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos a kérdésem, mindenkihez intézem, aki itt van. A gender mainstream, mainstreaminget hogyan alkalmazzák saját intézményeikben, a gyakorlatban? Másodszorban, mennyiben működik ez a, az Európai Unió nem egyenlőségi ügynökségével, a Dublini alapítvány kapcsán sok összefüggést látok én is, de a szinergiák talán jobban kiaknázhatóak, hogyan működik ez, és általában látom, hogy minden intézmény foglalkozik a dolgozó nők témájával és a bér, a nemek közötti bérkülönbségekkel milyen javaslatokat dolgoztak ki, Erről is szívesen hallanék. Köszönet a alapítványtól. Mennyiben készítik elő a munkájukkal a bizottság lépéseit, és a minimum, minimálbérrel kapcsolatban általában nők azok, akik alul fizetett munkakörökben dolgoznak, keveset keresve, intézményeik ebben a milyen lépéseket terveznek, ezt orvoslandó. Bocsánat, hogy ilyen sok kérdést tettem fel a végén, de ezt a nemi aspektust is szerettem volna jobban kibontani. Köszönöm, most megadom a szót volt kollégának, Becker úrnak, aki a CEDEFOF-nál dolgozó szakértő. Köszönöm szépen. A hatáskörömben Szeretnék Szíber igazgatónak gratulálni ehhez az áttekintéshez, amelyet adott, és amelyből látszik, hogy a szakmák, illetve a munkaerőpiac változása az, ami a háttérben meghúzódik, és ami miatt felismerjük azt, hogy a digitalizáció, illetve a demográfiai változások milyen komoly kihívásokat jelentenek. Számomra ez egy olyan aspektus, amely nem elhanyagolható, amikor is a szakember hiány problémáját kezeljük, az idősebb munkavállalók, illetve az élethosszig tartó tanulás olyan aspektusok, amelyeket figyelembe kell vennünk. A kettős képzés, illetve az ifjúsági garancia szerintem fontos eszközök. Ezek által említették az európai képzést, ezek nagyon lényeges aspektusok. A szakértelem, a az Európai Képzési Alapítvány szakértelme itt kulcsfontosságú, hogy felismerjük, mely pontokra kell helyeznünk a hangsúlyt. Tudjuk, hogy vannak a stratégiai vannak stratégiai prioritások, hogyan tudunk nyomást gyakorolni, vagy hogy finomabban fogalmazok, hogyan tudjuk ösztönözni a nemzeti kormányokat, illetve a nemzeti szervezeteket a különböző intézményeket és a szociális partnereket is, amelyek köztudottan nagyon pozitív szerepet tölthetnek be. Hogyan tudjuk őket bevonni, hogyan tudjuk motiválni őket, hogy nemzeti szinten cselekedjenek. A lakosság számára egy jövőorientált kilátást nyújtani, akár a fiatalok számára, illetve az egész életre kiterjesztve ezt, számomra egy prioritást jelent, és végül, ami az egzisztenciális aspektust, ami az egzisztenciális aspektust illeti, szakértőként ügyelnünk kell arra, hogy például a képesítések, a készségek, valamint az európai munkavállalók kompetenciáit a fő prioritások közé helyezzük, ezért az összes kollégát a szakbizottságban arra kérném, hogy határozottan támogatást nyújtsanak, ahol erre lehetőség nyílik. Ez pedig egy, és egy szlogen, amelyet hallottunk az imént, hogy a szakképzést fel kell vérteznünk a jövőre. Köszönöm. Köszönöm, Becker úr. Most Lope Fontanyi asszonynak szeretném megadni a szót, aki az Eurofound szakértője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, ahogyan azt Melendez Valdez úr is elmondta, az ügynökség célja nem más, mint az, hogy az európai intézményeket adatokkal lássa el, a szociális partnerekkel együttműködjön, megkönnyítse a döntéshozatalt. Melendez úr nagyon egyértelműen fogalmazott, látszik az a munka, az a komoly munka, amit az ügynökségek az elmúlt évek során végeztek, és én korábbi képviselőként elmondhatom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségeket jelent, amikor jogszabályokat dolgozunk ki az állampolgárok munkakörülményének javítása érdekében, illetve amikor megfelelő egyensúlyt szeretnénk kialakítani a munka és a magánélet között, de az is egyértelmű, egyértelmű, hogyha rendelkezünk objektív információkkal, amelyek alapot képezhetnek és elemzik a különböző csoportokat, valamint megvizsgálják, hogy a különböző szakpolitikák milyen hatásokat válthatnak ki, akkor a munka egyszerűbbé válik. Az Eurofound által nyújtott adatokat egyre szélesebb körben használják fel, ezek relevánsak, látszik ez abból is, hogy a minimál bérekkel kapcsolatos konzultációban ezeket hogyan használták fel. Ez a kérdéskör komoly vitákat vált ki, behatóan elemezni kell, például a háztartások összetétele szempontjából is, ezt a kérdést. Ugye a háztartások összetételről nem sokára hallhatunk. Az elmúlt években azt is tapasztaltuk, hogy az európai munkaerőpiac helyzete javul, ugyanakkor továbbra is felelhetőek gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek az országok és a régiók között, és a gazdasági kilátások a gazdasági ciklust is veszélybe sodorhatják és az Eurofound ezt is figyelembe veszi, vannak komoly demográfiai kihívások, illetve a technológiai fejlődéssel, valamint a globalizációval és a, az éghajlat, a globális felmelegedéssel kapcsolatos kihívások. Ugyanakkor vannak olyan empirikus felmérések, amelyek által jobban megküzdhetünk ezen kihívásokkal szemben, de el kell érnünk azt, hogy a felmérések, a kutatások szintje megmaradjon, és ha lehet javuljon is. Éppen ezért következetesek kell legyünk, amikor a költségvetést meghatározzuk voltak képviselők, akik említették az ügynökségeken kívül a közbeszerzéseket, illetve a szerződtetéseket, ennek is van költségvetési vonzata. A parlamentnek támogatnia kell az ügynökségeket azért, hogy megfelelő költségvetést kapjanak. Végezetül pedig szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogyha tönkre teszünk munkahelyeket, újak is létrejöhetnek, meg kell, elébe kell mennünk a változásoknak, annak érdekében, hogy az Unió ne a költségek, hanem a minőség terén váljon versenyképessé, és védjük a munkavállalókat. Végezetül pedig szeretném még egyszer méltatni azt a kitűnő munkát, amelyet Menendez úr, az igazgató az elmúlt évek során végzett. Köszönöm szépen. Köszönöm és most megadnám a szót Mikics úrnak, aki az EU OSA szakértője. Thank you. So first I, I, I... Köszönöm először is szeretném az EU OSA-nak és munkatársainak megköszönni azt, hogy ilyen csodálatosan üdvözöltek engem az igazgatóság ülésén a múlt héten. Ez egy jó alapja az együttműködésünknek. Szeretnék szeretnék gratulálni azokhoz a prioritásokhoz, amelyeket a jövő évre kiválasztottak, a digitalizáció, a munkai betegségek, ahogy ezt Szedlacsek doktor asszony is mondta, ez, ez egy egyre súlyosabb prioritás pszichoszociális kockázatok kezelése, e, erről egyébként az egyik képviselő is itt beszélt a kérdésében, vagy kérdezett róla. Mindez prioritás számunkra, um, work program. És hasznos ezeket a munkaprogram részés, részévé tenni. Én arra tennék javaslatot, hogy a rákra még jobban figyeljenek oda. Az EU-osa már foglalkozik rákos megbetegedésekkel, különösen olyan munkakörülményekkel, amelyek ezt, ehhez hozzá járulhatnak, illetve a rehabilitáció rák után témájával is foglalkozott. Ugyanakkor ezt az Európai Bizottság és a szakbizottság is fontos témának tekinti, úgy, ezért kellene, hogy legyen az egyik központi elepe, eleme az EU-OSA munkájának. Három kihívást látok az elkövetkezendő évekre. Az együttműködés elején járunk még csak, de három kihívást már azonosítottam. Az elsővel már foglalkozik az ügynökség nevezetesen, hogyan lehet elérni a mikro és kisvállalkozásokat az EU-osak kampányaival. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a tagállami fókuszpontokkal, és ha már a fókuszpontoknál tartunk, akkor van egy a fókuszpontokat segítő eszköz, ez egy nagyon fontos támogatás az OSA részéről a tagállami fókuszpontok irányába, és ez rendkívül népszerű a fókuszpontok között. Az igazgatóság ülésén felmerültek olyan kérések is, hogy tegyék még könnyebben működővé ezt az eszközt csökkentsék a bürokratizáltságát. Én úgy érzem, hogy ezzel majd foglalkozni is fog az EU-osa. Ezen kívül fontosnak látom, hogy legyen egy európai stratégia a munkahelyi biztonságról és egészségről, hiszen itt az EU-osa elláthatja tanácsokkal az Európai Bizottságot a vállalkozási kutatás eredményei hamarosan megjelennek, ez majdnem 50 ezer interjún alapul, hatalmas munka volt az ügynökség részéről, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak mindenképpen figyelembe kellene venni ezt az új stratégiai kialakításakor. Köszönöm. Két név van még, az ET, két, két név az ETF listáján, Szerkesz úrnak adnám meg először a szót. Muchas gracias, señora Köszönöm, elnök asszony. Szeretném köszönteni a kollégákat, a korábbi munkatársaimat itt a szakbizottságban, akik azóta is itt vannak, és szeretném az ügynökségek igazgatóit is köszönteni, mert amikor képviselő voltam, együtt tudtam működni mindannyiukkal. Menendez Valdez úrtól szeretnék én is most elbúcsúzni. Amióta nem vagyok képviselő, továbbra is kapcsolatban álltunk, de most a Torinoi ügynökségben, az ETF-nél etf el foglalkozom, és két dolgot szeretnék elmondani a kollégáknak. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ezen időszak alatt, amikor is jelen voltam a torinói és egyéb helyen megrendezett ülésekkel, meggyőződhettem arról, hogy milyen hatalmas és rendkívül jó minőségi munkát végeznek korlátozott forrásokkal 21 különböző országban. Hihetetlennek tűnik, hogy ilyen releváns lehet mindez. Támogatást nyújtanak a reformok végrehajtásához egy ennyire változó világban. A humán tőke értékét növeli különböző országokban, számos szociális problémával megküzdve. A torinói ügynökség valóban remek munkát végez. Azt hiszem, hogy ami az Európai Unióban gyakran történik, az az, hogy gyakran több az ambíciónk, mint az erőforrásaink, és a kettő közötti űr egy kicsit frusztráló néha holott növelni kell a munka minőségét. De az igazgató is elmondta, hogy van egy új stratégiájuk, vannak új ambícióik, ugyanakkor a forrásaik nem változtak. Ennek kapcsán azt kérném a szakbizottság képviselőitől is, hogy ügyeljenek arra, hogy az Európai Unió ambíciói mellé is új ambíciókat rendeljenek az éves költségvetés szempontjából, hiszen hogyha a törekvések mellé nem kapcsolunk kapacitásokat, akkor ez frusztrációt eredményez. Ahogyan azt számos országban is láthatjuk, ahol az LTF e jelen van az unión kívül, nagyon korlátozottak a források. Szeretnék az igazgatónak gratulálni, és kérem ezt az alapítvány kollégáihoz is juttassa el az évforduló kapcsán, ugyanakkor ez most egy új szakasz, egy új stratégia, Említette, hogy több szinergia hatásra kell törekednünk, hiszen nagyon sokan foglalkoznak az oktatás, az élethosszig tartó képzés világában. Amit nem igazán értek, az az, hogy a különböző egyesületek a 29 ország határán kívül is megjelennek. Mit teszünk például a brit barátainkkal, csak nem fogjuk őket magukra hagyni, most, amikor ilyen bizonytalan a jövő. Végezetül szeretném jelezni még, hogy nagyon sok mindent tanultam a torinói üléseken, nagyon nagyra értékelem az elkötelezettségüket, illetve a tisztviselők kapacitásait, képességeiket. Időt kell adni az ügynökségeknek, mert az ügynökségek nagyon fontosak az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is. Köszönöm. Thank you. Uh, can I now give the floor to uh, Mrs. Bauer? Köszönöm szépen, megadhatom a szót Bauer asszonynak? Köszönöm szépen a meghívást. Rövidileg szlovákra váltok. Köszönöm. Van néhány megjegyzésem és kérdésem, de mindenek előtt egy dolgot szeretnék elmondani. Mindenütt büszkék voltunk ebben a szakbizottságban az ügynökségek nagyszerű munkájára és ugyanez igaz a mostani kollégákra is, a e szakbizottság tagjai büszkék lehetnek az ügynökségekre, azt hiszem. Az el kivetővel mindenkivel kapcsolatban voltunk, és tíz éve folyik az együttműködés. Korábban nem voltak inspekciók, ellenőrzések. Most azonban lassan-lassan vannak sikerek etéren is. is. Négy kérdésem volna. Az ETF sajnos a szakbizottság figyelmének a peremvidékén van, csak úgy mond, és sajnos azt kell mondanunk, hogy földrajzi szempontból az ügynökség harmadik országokra koncentrál inkább. Voltak épp a foglalkoztatási, szak, a fejlesztési szakbizottság munkájához kapcsolódik inkább a tevékenysége. A fejlesztés politika témáihoz. A második kérdésem a következőre irányul. Itt valóban nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a 25 év során, és a szakképzésnek szentelte a figyelmét a ügynökség. Saját tapasztalataim szerint azonban az egyes tagállamok nem használták ki e-, ezeket a itt felgyűlt tapasztalatokat olyannyira, mint lehetett volna, ez sajnálatos. Az ETF egyre inkább globális szereplővé válik, nem csak azért, mert a globális ügynökségekkel és szervezetekkel együttműködik, hanem azért is, mert részt vesz a fejlesztés politika alakításában is. Eddig nagyon több országgal együttműködtek, jelenleg 29 országgal, tehát bevonták őket abba az együttműködésbe is, mely a Pán-Afrikai Unióval folyik. Talán kicsit sajnálatosnak mondható az, hogy az Európai Unió a fejlesztés politikára egy milliárd eurót költ, miközben az ügynökség egyre kisebb, évről évre kisebb költségvetésen működik. Sajnálatos ez, hiszen az Európai Bizottság részéről nagyon nyomást nehezedik az ügynökségre. A munkatervezése során két, szinte két naponként újabb és újabb kihívást kapunk az ügynök a bizottságtól. Magas minőségi munkát igyekszünk végezni, de a munkateher túlzott. Sajnálatos az is, hogy <clears throat> ez a munka egyre kisebb költségvetés mellett kell, hogy elvégzésre kerüljön. Thank you. And then... Köszönöm, utolsó, végül nem utolsóban, Jan Kémez, az EILAP parlamenti szakértője. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, nem olyan régen volt, hogy megvitattuk azokat a tárgyalásokat, amelyek az Európai Munkahogyi Hatósággal folytak, és most már olyan szakaszban vagyunk, ahol nagyon sok munka már elvégzése került. A hivatalos ünnepség október közepén volt, és három hónap során, az Európai Bizottságbeli kollégák már tájékoztatták önöket, két ülésünk volt, ahol vendégként részt vehettem, akkor még a formális kinevezésem nem történt meg, a három hónap talán túl rövid idő ahhoz, hogy újra értékeljük, hogy mi folyik. De nagyon pozitív vagyok az első időszakkal kapcsolatban, mert az Európai Bizottság nagyon sok formalitást leépített, és így, mert ahhoz, hogy ez az ügynökség jól működjön, nagyon sok logisztikai támogatás kell, erről két oldalas jelentésemben szóltam is, elolvashatják, nem akarom most ezt részleteiben taglalni e helyt. Van egy következő lépés, amely küszöbön áll a munkacsoportban, és amely jövő héten indul már, és akkor lépésről lépésre elkészíthetjük azt, ez valóban úttörő munkát, amely előttünk áll. Nagyon sok kihívás áll az Európai Munkaügyi Ügynökség előtt, a sima átállás, a különféle tudományok integrációja, mind-mind olyan igény, amelyet már évek óta hallunk ebben a házban, hogy megszabaduljunk, megszabaduljunk a, a, a silószerű munkaszervezéstől és gondolkozástól, amely a szolgáltatás nyújtását ak- akadályozta korábban. Jó döntés az, hogy nem újra kezdjük a munkát. Az Európai Unió egészében van már létező nemzetközi együttműködés a munkaügyi felügyeletek között, és erre támaszkodhatunk. Szerintem a fő kihívás és ugye persze mindig kockázatos, hogyha túl sok célunk van, túl sok célt követünk, hogy egyiket sem sikerül aztán megvalósítani igazából. A fő kihívás az, hogyan tudjuk a nemzeti szereplők a jogalapú mobilitásból eredő compliance-t biztosítani, és olyan beszélt arról, hogy szükség lesz arra is, mivel nagyon sokféle szereplővel számolunk, hogy egy jó mechanizmust fejleszünk ki a riasztásra vonatkozóan. Ez még előttünk álló teendő. Ez a hatóság munkának kezdetén még nem volt a legelső feladat, de mindenképpen ki kell alakítanunk ennek a mechanizmusnak a működését. Elnök asszony, jelenleg ennyit tudok mondani az ügynökségről. Köszönöm. Nagyon sokféle kérdést kaptunk. Most ugyanabban a sorrendben adom meg a szót, ahogy elkezdtük. Remélem, hogy hozzá tudnak majd járulni a vita menetéhez a válaszaikkal. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, igyekszem a szedefok vonatkozásából reflektálni rájuk. Fintasszony kérdezett arról, milyen információt adunk az állampolgároknak. Nos, a munkaerőpiaci ugye hírszerzésünk és eszközeink révén a különféle munkaügyi igényekről tájékozódhatnak a állampolgárok, és ezek elérhető platformokon vannak a validáció és iránymutatás tekintetében nem közvetlenül kapcsolódunk a polgárokhoz, de a ezzel foglalkozó szereplőkkel kapcsolatban vagyunk. A változások körében a digitalizáció és a demográfia van a napirend elején, a rangsor elején, bár a demográfia tekintetében még a csökkenő, vagy szűkülő ágazatokban is sokszor munkaerőhiány van, a demográfiaknál fogva, mert egyszerűen pótolni kell a, a, a kieső munkaerőt. Ezért kell különféle forgatókönyveket kidolgoznunk, megvizsgálva azokat a kérdéseket, hogy milyen hatása van egy adott munkakörre, vagy a munkakörön belül a változásoknak, az, automa, vagy az automatizálás révén. Következő kérdés a Vistamon Petten úr kérdése az alacsony képzettség és a demográfia közötti összefüggésben. A demográfiai elemekre kitértem az előbb. A WHO munkájában úgy tudom nem veszünk részt, aztán visszatérek még talán erre. Angel, Angel úr, hogy újra definiáljuk a munka megosztást a testvérügynökségekkel, hát ők is kell, hogy válasszanak, válaszoljon erre, nem csak az egyik testvér. Úgy gondolom, hogy van egy konkrét szakértelmi körünk az ügynökségekben, de együttműködünk, említettek néhány példát az Eurofannál, a CEDEFOP és az ETF között van egy klasszikus együttműködés, és ez Miller úr kérdésére is válasz részben. Lehet, hogy egy kicsit jobban ö, koncentrálunk a kutatásra, de az ETF egy projekt ügynökség, a projektek végrehajtása során helyben vizsgálódnak és feedback élnek felénk is. Vannak közös szemináriumaink, ahol a szakértők eszmét cserélnek mindezekben a kérdésekben. Tehát van egy, egy megfelelő rendszer, ahol persze újra lehet definiálni a megosztott szolgáltatásokat. Van egy sor közös feladat, például az ügynökségek igazgatásában, és itt mindegy részt veszünk az Európai Ügynökségek hálózatában, igyekezve meghatározni a feladatokat. A hogy szűk a költségvetés, igen, abszolút így van, és úgy tűnik, ugye máshol is hangzott a kérdés, hogy növekednek a munkaterhek, úgyhogy több aspektussal kell foglalkoznunk az elmúlt tíz évben. 10%-kal csökkent a munkaerőállomány, miközben teljesen új munkafeladatokat látunk el, például a munkaerőpiaci hírszerzés, szűkülő költségvetéssel, de nem akarok itt siránkozni ma azért, tudjuk, hogy hatékonysági előnyöket is meg kell ragadnunk, és azok a közleménykutatások, amelyek korábban nagy költséggel folytak, most a web vizsgálatával az online munkahelyek, munkahelykeresések vagy hirdetések révén tudunk kutatni. Tehát a munkánkat is változtatjuk, igyekszünk hatékonyabban dolgozni, de nem könnyű feladat ez. Az új gender napirendet illetően, meg a zöld és digitális átalakulást illetően, a szakismeretek mindenhol ott vannak, minden dokumentum szinte a szakismeretekről szól, de mi a SZEDEFOP a, a nominálisan változatlan, nominális értékben változatlan költségvetéssel nagyon nehéz lesz ezeket a feladatokat ellátni. Az outsourcing ügyében Nincsnek pontos adataim, de kb. 30, 30 alatt van, összevetve az állandó munkaállomány munkájával. Ez ugye egy ez probléma, mert egy, egy első és másodosztályú munkaerőt jelent. Az outsourcing tekintetében a kutatási munkában ez abszolút ö, elkerülhetetlen, ha nem így tennénk, akkor a szalonéki beli elefántcsontornyunkban üldögelnénk csak. Nem, be kell vonnunk más szereplőket is a kutatásba, és sok, nagyon sok tanulmányt harmadik fél végeztetünk el. Miller úr, a minősítések, változások és az, hogy mennyiben vagyunk kapcsolatban a munkaerőpiacsal. Amit mondtam, nagyon erősen követjük a munkaerőpiac változásait, azt is, hogy változnak a szakismeretek, bizonyítványok, képesítések a platform gazdaság alakulásával is, és az időben hogyan alakulnak ezek. Vannak olyan szakpolitikai tanulási körök, ahol meghívunk szakmai képviselőit, hogy megismerjük, hogyan birkoznak meg az ottani helyzettel. Jó példák ezek, hogy van-e hát hiányosságok, hogy elég közel vagyunk-e magához a terephez. Hát nem teljesen, de ez feladatunk. Mi egy Európai Ügynökség vagyunk, és nagyon sok tagállamban vannak helyi testvérszervezeteink, oktatással, szakképzéssel foglalkoznak ezekben az országokban. Érzem, hogy gyorsítani kell, jelzik. Mondtam, hogy a CDFOP és EDF munkája hogyan szerveződik. Beker úr, köszönöm az, hogy így dicsérik a szerzetünket, illetve támogatásáról biztosított bennünket. Abszolút egyetértek ezzel, és néhány kérdést, hogyan motiváljuk a tagállamokat. Hát az ETF-fel együtt a, a, a monitoringban együttesen veszünk részt, és ösztönözve pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőkkel élünk. A szakpolitikai fórumokon a validáció a iránymutatás révén, egyéni szinten is, és elmondom ismét, ha vannak gyerekeik, küldjék el szakismereti szakképzésre, legyen ez az első választás a képzés kiválasztása során. Köszönöm. A következő hozzászólója szó. Köszönöm szépen, megpróbálom két kérdésre összpontosítani a válaszaimat, a nemek kapcsolatos aspektusokra, illetve a mentális egészségre, és talán az ügynökséget érintő általános kérdésekre is. Ami a nemek közt illeti, Bint asszony és Régner asszony is erre kérdezett. Sok mindent tettünk a nemek vonatkozásában lesz egy vonatkozó stratégia a bérek kapcsolatos átláthatóságot illetően megpróbáltuk a nemek közti foglalkoztatási szakadék költségét mennyiségileg meghatározni az EU GDP 2%-ában. Ez az évek során változott, például a nők foglalkoztatása növekedett, a bér szakadék szempontjából pedig nem annyira ezt próbáltuk kalkulálni, hiszen erre vonatkozóan már készültek tanulmányok. hanem inkább a bizottság ajánlását próbáltuk követni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani a bérek közti átláthatóság szempontjából, milyen béreket kapnak a vállalatoknál férfiak és nők, és melyek az ezzel kapcsolatos részletek. Mi ajánlások formájában fogalmaztuk ezt meg, nem, nem minden tagállam követi az ajánlásokat, ez az első következtetés, amely a jövőbeli egyeztetést befolyásolhatja. Vannak olyan országok, amelyek a jelentés szempontjából nagyobb igényeket támasztanak a részletek felé. Alacsonyabb volt ugyanakkor sok helyen a a megfelelés szintje, ugyanakkor a tagállamok inkább általános jelentéseket vártak el. Ebben az esetben magasabb volt a végrehajtás, illetve a megfelelés szintje is. Tehát ez talán hasznos lehet. Elvégeztünk, de még nem tettünk közzé a DigiJust kérésére egy felmérést arról, hogy milyen költségekkel jár a vállalatok számára az ilyen jelentések kidolgozása, és egy további jelentést is készítünk a bizottság kérésére, amely által szeretnénk befolyásolni ezt a vitát. A Nemek Közti Egyenlőség Európa Intézetével együttműködünk, adatokat szolgáltatunk számukra a nemekkel kapcsolatos egyenlőség indexéhez az igazgató tanácson belül a nemek közti eh, paritás, eh, nemek közti egyenlőség elég jó, gyakorlatilag azonos a belső irányító testületen belül, a Eurofoundnál a nemek közti arány. A második téma pedig, amit Duras Ferrandis képviselő eh, tett fel, és mivel spanyolul tette fel a kérdést, én is spanyolul reagálnék. Kérem a fejhallgatójukat vegyék fel. Ez egy olyan aggodalom, amelyel mi is foglalkozunk és aggódunk emiatt, a mentális egészség a munkavállalók esetében, és a felmérésünkben is ezt mértük. Az egészségügyi világszervezet indexében van egy öt elemet tartalmazó lista, megpróbáljuk meghatározni, hogy melyek azok a munkakörülmények, amelyek a mentális jólét szempontjából a legrelevánsabbak. Terepmunkát is végeztünk az idei felmérésünkhez. Felmérésünkhöz több mint 40 ezer munkavállalót meginterjú voltunk, ahogyan azt említettem, és elemezni fogjuk a pszichoszociális kockázatokat is. Ebből a szempontból az EU osával együttműködünk, mert úgy gondoljuk, hogy együtt kell ezt a feladatot elvégeznünk, az adatokat ugyanis értelmezni kell, ezt pedig nem tehetjük meg úgy, hogy külön foglalkozunk a kérdéskörrel. És a munkánk szempontjából figyelembe vesszük a digitalizáció hatását is, ugyanis ez nagyobb munka terhet jelenthet. Áprilisban a távmunkáról is közé teszünk egy jelentést, ez pedig foglalkozik a lekapcsolódáshoz való joggal, ezt a munkát már elvégeztük, és áprilisban fogjuk közzétenni. Most pedig ismét átváltanék angolra, hogy az utolsó általános megjegyzésemet megfogalmazzam. Először is szeretnék köszönetet mondani Veronika Lope Fontányéna. Köszönöm szépen. Köszönöm az elismerő szavait. Többen említették a költségvetést Alejandrónak is köszönöm ezt egyébként. Igen, itt egyfajta feszültség húzódik meg, ugyanis nagyok az elvárások, az igazgató tanács, illetve az érintett felek, a bizottság, valamint a többiek részéről is, ugyanakkor korlátozottak az, el, az erőforrásaink, amelyekkel fel kell mutatnunk ezeket az eredményeket. Ez látható az MFF 7 éves időszakára kivetítve például ami a felméréseket illeti, mennyire fenntarthatóak ezek hosszú távon, mennyire fontos az, hogy örök megkapják ezeket a jelentéseket, erről is vitázunk. Nem elég, hogyha letagadjuk a problémát, lehet, hogy hatékonyak vagyunk, és ezzel eltusolhatjuk a problémát, már a személyzetünk 10%-át, a személyzeti keretünk 10%-át kimerítettük, felhasználtuk a költségvetésünk 10%-át. Írországban is ugye figyelembe kell venni a bérek, illetve a megélhetési költségek alakulását. Természetesen feltárunk minden lehetőséget, Angel úr is említette a szinergia hatások érdekében megpróbálunk minden lehetőséget kihasználni. A jogalkotók, önök és a tanács azok, akik döntenek arról, hogy hány ügynökség működjön és milyen célokból. Amint létrehoznak bennünket, onnantól kezdve mi ügyelünk arra, hogy ne legyenek átfedések, és a szinergia hatásokat kihasználjuk. Ez lehet a front office-ban is, például ugye a vállalati felmérés kapcsán, de lehet a háttér munka esetében is ha figyelembe vesszük azt, hogy az ügynökségek hálózata milyen munkát végez. Ugyanakkor vannak komoly korlátok, mert különálló jogi létesítmények vagyunk. Bizonyos dolgokat akkor oszthatunk meg csak, hogyha van egyfajta strukturális alap, egyfajta jogalap, amely ezt lehetővé teszi. Például közös szolgálatok működhetnek, de ez erre jelenleg nem nyílik lehetőség. Mindenesetre ez szerepel minden ügynökség napirendjén úgy gondolom, hogy a legjobb út az, hogyha egy egyetértési nyilatkozatot fogadunk el, és a munka korábbi, még korai szakaszában ügyelünk arra, hogy ne legyenek átfedések, és meghatározzuk, hogy milyen területeken lehet együttműködni, még mielőtt sor kerül a program jóváhagyására. Köszönöm szépen. Az első hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm, a kérdések mutatják, hogy önök mennyire érdeklődnek a munkahelyi egészségvédelem iránt és az OSA munkája iránt. Legalább két kérdés foglalkozott a karcinogénekkel, illetve veszélyes anyagokkal. Valóban ez marad a prioritásunk különböző projektjeinkben, tevékenységeinkben, és azt is látjuk, hogy emberi jog az egészséges munkahely. Ugyanakkor meg kell nézni a költségét a munkahelyi baleseteknek és betegségeknek, és be kell mutatnunk, hogy hány milliárd eurót költenek a cégeknél, vagy a TB rendszerekben, vagy máshol azért, mert nem valósulnak meg a munkai biztonság és egészségvédelmi szabályok. Tehát megnézzük hogy mennyi ennek a költségterhe, mennyi annak a költségterhe, hogy nem lépünk fel a karcinogénekkel ellen, a karcinogének ellen, illetve egyéb veszélyes anyagok ellen. Továbbra is folytatni fogjuk az egészséges munkahely kampányainkat. Már létező tudományos információkat is beépítve, ugyanakkor más szinten, például gyakorlati példákat akarunk bemutatni vállalati szintről, mert az elmúlt évek bizonyítják, hogy mikro- és kisvállalatoknál is lehet olyan intézkedéseket hozni, amelyek nem kerülnek sokba, és ezzel el lehet nyerni akár díjakat is, hiszen most például fodrászoknál eh, is eh, megmutathatták, hogy milyen módon lehet eh, egészségesíteni a munkahelyeket. Ugyanez igaz a mozgás szervrendszeri betegségekre is. Ami a vállalkozási fel, felmérést illeti, arra jutottunk, hogy a legfontosabb ösztönző az a jó jogszabály. A jogszabály az az eszköz, amely előmozdítja a munkai biztonságot és egészségvédelmet. Itt érdemes visszatérni arra, hogy az előző bizottság a mutagének és karcinogének eh, jogszabály módosításába sok energiát fektetett. Smith biztos is folytatni fogja ezt a munkát, és a listára felkerülhet még több anyag, veszélyes anyag. Ami azt a kérdést illeti, hogy milyen tényezők befolyásolják a daganatos megbetegedéseket. Itt korá, kifejezetten felmerült az, hogy bizonyos rákbetegségeknél az éjszakai munka hatása megfigyelhető, tehát van egy hatása, e- e- erre vonatkoznak adatok, ezért idén készítünk egy kitettségi felmérést a karcinogéneknek való kitettségről, és itt azt akarjuk felmérni, hogy a munkahelyeken milyen tényezők léteznek az egyes ágazatokban, beleértve a műszakban végzett munkát, vagy az éjszakai munkát, és akkor megnézzük a különböző kombinációját azoknak a tényezőknek, amelyek előmozdíthatják a daganatos betegség kialakulását. A pszichoszociális kockázatok is egy fontos része a munkánknak. Számunkra ez is egy folyamatban lévő prioritás. Ide tartozik a mentális egészség, és ebben a vonatkozásban meg kell vizsgálni a digitalizálás hatását, és az új tevékenységeink között mindenképpen ez az egyik olyan tényező, amit vizsgálni fogunk. Mit jelent az, hogy valaki eh, platform dolgozó, vagy eh, robotok közt dolgozik, e-, erről nincsen eh, sok adatunk még, de már szeretnénk eljutni odáig, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, hiszen vannak olyan nagy cégek, ahol létezik legjobb gyakorlat. A digitalizáció, és ezen a területen megint együttműködünk a partnerügynökségekkel, azt jelenti, hogy ennek van egy munkahelyi és munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi eh, vonatkozása is, illetve a a következő kampányunk témája az izom- és csontrendszeri eh, megbetegedések lesznek. Ehm, visszatérve a nemek közti egyenlőségre, az EU-osánál egy horizontális kérdésnek számít ez. Az összes tevékenységünkbe figyelembe vesszük a veszélyes anyagoknál is. Teljesen egyértelmű adatok mutatják, hogy más hatása van a veszélyes anyagoknak férfiakra és nőkre. Mind a kettőre kihat ez a veszély, de más a konkrét megvalósulása, és ezért más intézkedésekre van szükség, csak úgy, mint az izmokkal kapcsolatos betegségekre. A szolgáltatóiparban dolgozó nőknél kifejezetten ez a betegségcsoport az, ami következménye az ágazat kockázatainak. Hozzá szólva ahhoz is, amit a kollégák már elmondtak, nem dölt még el, hogy a költségvetés hogyan alakul, illetve csökkene a munkatársaink száma. Mindenesetre elgondolkozunk azon, hogy hogyan lehet áramvonalasítani a munkánkat, átszervezni egy kicsit, folyamatban levő munka. Minden ügyökségnél ugyanaz a hatás. Reméljük, hogy a mandátumunknak megfelelően tudjuk a munkánkat elvégezni. Ha van olyan kérdés, ami kimaradt, akkor gondolom, hogy felhívek rá a figyelme. Köszönöm szépen. Jobbra nézek, balra nézek. Köszönöm tekintettel azokra a kérdésekre, amelyek az Európai Képzési Alapítványt érintették, azzal kezdem, hogy a munkateher és költségvetés kapcsán, ugye az új stratégia része volt, hogy a jelenlegi javaslatokkal kell dolgozzunk, azon költségvetés alapján, amely stabil, de nem veszi figyelembe az inflációt a következő perspektíva, pénzügyi időszakára, ez pedig arra kényszerít bennünket, hogy differenciáljunk, és különféle célokat tűzünk ki, és a bizottság más programjaival szinergiákat keresünk. Általánosságban az Európai Unió külügyi tevékenységében nincs, nem, nem, nem hiány jellemző, a költségvetési hatóságok által ö, tett allokációk növekednek a szakismeretek a képzés területén. A kérdés az, hogyan tudjuk e programok végrehajtását segíteni az ITF szakértelmére támaszkodva. Ez a legjobb szinergia szerintem, és ezt egyes felekkel, az Európai Bizottságban levő eh, DG Employment, DEFCO és NEA eh, bevonásával kell megbeszéljük. Az ügynökségek véleményét hallották, mi az Európai Unión kívül dolgozunk, de nagyon sok hasznát látjuk annak a tudásnak, amit meg tudunk osztani más kollégákkal, például az Eurofundal, a vállalati oldalról, és a Szedefoppal több területen is. Nem ismétlem, amit Jürgen már megemlített. A jövőbeli a mediterrán országokban a kvalifikációk, a illetően rendszeres monitoringgal azért a torinói formájában kísérjük figyelemmel ezt, a térség országával együtt működve, a Földközi-tenger térségében lesz egy két évvel ezelőtt volt egy nagy nemzetközi konferencia, ahol konkrétan a szakismeretek fejlődését vizsgáltuk a partnerországainkban, és azt láttuk, hogy egyfajta diszkrepancia van. A, ugye a jól ismert robotizáció, automatizáció, és, és a a partnerországban való valóság között, mert hogy a gazdaság nagyon kicsi részében érvényesülnek csak ezek az új tendenciák még, és még a gazdaság hagyományos ágazataiban sokkal több a tennivaló, de sokkal meghatározóbbak. Tehát hogyan tudjuk a, a, a big data-t, a nagy adatokat használni, az egyes diszkrepanciák felfedésére, és aztán hogyan tudják ezt mélységében feltárni egyes ágazatokban. Kétszer húsz közepére várjuk ezeket a ágazati tanulmányokat, és ennek alapján tudunk majd ajánlásokat kidolgozni, megosztani gondolatokat a partnerországokkal ezzel kapcsolatban. Ez számukra rendkívül fontos munkaterület, és köszönöm, hogy kitértek rá. A elmélet gyakorlat és a képesítések tekintetében mi egy nagyon gyakorlat alapú intézet vagyunk. A kutatást a CEDEFOP és más hálózatok végzik, a tudományos kutatást, mert Európai Bizottság és a tagállamok is támogatnak. A tagállamok tapasztalatai nagyon hasznosak. Mi azt vizsgáljuk azonban, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk a partnerországban ezeket végrehajtani. a munkánk, a működésünknek nagyon fontos ágazat a tényezője az, hogy nagyon készséges partnerek vagyunk, tehát egyes testületek szakértelmére támaszkodva a fejlesztési keretben azokkal a partnerekkel együttműködve, amelyek szintén kedvezményt az európai feletési programoknak, és együtt tudjuk megvizsgálni, hogyan tudjuk a forrásokat legjobban kihasználni együtt. Azoknak, akiket érdekelnek a tanúsítványok és, és ezek hasznai, lesz egy decemberi konferenciánk, hogy az állampolgárok, a vállalatok, a közigazgatás számára, a szociális partnerek számára milyen hasznot hordoz ez, jó gyakorlatból, a jó gyakorlati példákat összegyűjtöttük, többféle összefüggés, össze, többféle helyről, tagállamokból is, több száz példát gyűjtöttünk össze, és a tanúsítványok rendszerét a platformgazdaság és a változó körülményekhez igazítva, a változó világigényhez igazodva. A horizontális kérdésekben gender, öregedés, demográfia kérdéseiben nem tudok sokat hozzátenni ahhoz, amit, sokat, amit elmondtak. Ezek meghatározó aspektusai a munkánknak, a, a rendszer átalakulásoknak az egyes országokban. Nagyon fontos pillérei ezek az elemzéseknek, az adatgyűjtésnek és a javaslatoknak, amelyeket a tagállamokkal együtt dolgozunk ki. Persze ágazatról ágazatra nagyon változik ez, egyes országokban még olyan az európai átlagtól eltérő, máshol azokhoz hasonló demográfiai és gender viszonyok érvényesülnek. A gender balance témájában nagy öröm számomra, hogy, hogy nálunk olyan munka körülmények érvényesülnek, amelyek a nők számára kedvezőek, és ez tükröződik a számadatokban, és jól kiegyensúlyozott a férfiak-nők aránya. Ez pozitív elem a munkának. Aztán néhány szót még a, azokról a kérdésekről, akik az Európai Parlamenti megfigyelőként tettek föl kérdéseket, illetve kommentáltak. Köszönöm a bátorítást. Ha Mi szakértői központként dolgozunk, és a szakértők minősége határozza meg a munkánkat. Helyén valóan húzták alá, hogy, hogy a bizottság kérem igényei, céljai, követelései és költségvetése meghatározóak számunkra ez. Az új stratégiában olyan módszertant érvényesítünk, amely nem zárja ki ennek a párbeszédnek a, a továbbvitelét, ugye 29 partnerországunk van a szomszédságban, és korlátozott forrásaink, de szeretnénk tovább is hozzájárulni ahhoz a munkához, amit az Európai Unió a partnerországon kívül is végez. De ehhez további források is kellenek. Ez nagyon egyszerű állítás ez ebben a párbeszédben. A stabil forrásainkban, a jelenlegi mandátumban el tudjuk látni a feladatunkat, ám ha ezen túlmutató feladatokat vállalunk, akkor ehhez a forrásokat is biztosítani kell. Szerkesz úr meglátásait és Balrasszony javaslatait is figyelembe vettük, hogy talán több interakcióra volna szükség a DEVE szakbizottsággal. Hát mi itt válunk ezelőtt. A ügynökség szerkezete leképezi az Európai Bizottság irányításának mikéntjét. Nagyon sok kapcsolódási pontunk van a többi ügynökséggel, van tehát így a logika, belső logikája ennek, de a külső kapcsolatok területén is a cselekvéseket végzünk. Ezek is ideszkednek ebbe a mátrixba, amely meghatározza munkánkat. Lehet, hogy reflektálva az önök kérdésére jobban kéne jobban lehetne szervezni a munkát, és a fejlesztési szakbizottságbeli kollégákat jobban bevonni a folyamatokba. Az, az Európai Bizottságban a DG NIR, a DG DEFCO és a külügyi szolgálat nyilvánvalóan a kapcsolattartóink. Ebben, ezekben a témákban említették az Afrikai Uniót is, mely számunkra olyan terület, amely a fejlesztésben nagyon fontos, a egy kontinentális szakképzési tanúsítványi keretet szeretnénk létrehozni. Az ETF szakértelmére támaszkodva ez egy európai projekt, új potenciált jelent a mi feladataink között is. Köszönöm szépen. És végül a munkaügyi hatóság Végezetül a kollégának adom meg a szót. Nagyon rövid leszek, mert két kérdést kapott csak az hatóság. Először, ami az ellenőrzések számát illeti, jeleztem, hogy több lesz, több ellenőrzést végrehajtunk és talán az elején már el kellett volna mondanom, hogy a hatóság nem nulláról indul, hiszen már van több kétoldalú megállapodás a nemzeti és az uniós ellenőrzési hatóságok között, amelyek vonatkoznak az ilyen közös ellenőrzésekre, úgyhogy ez el a, ezt a megkezdett munkát folytatja, és rendelkezésre bocsát különböző templéteket vagy megállapodásokat azok számára, akik ezt igénylik. Volt két kérdés a szociális partnerekkel kapcsolatban. Kaptunk az ettuktól egy levelet különböző olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek több tagállamra vonatkoznak. Ezek nagy része a kiküldetésre vonatkozott, a kiküldetési körülményekre. Ami a nyolcas cikk végrehajtását illeti, azt a levelet az igazgató tanács tagjaihoz elküldték az érintett tagállamok képviselőihez, és most várjuk a válaszokat, hogy ezeket eljuttassuk ismét a szociális partnerekhez. Természetesen a célunk a rendelet különböző minden egyes szabálynak a végrehajtása, beleértve 8-as cikket is. Ez egy olyan probléma, amely alapvető fontosságú, másfelől azonban tisztában kell lennünk azzal a tényel is, hogy a szociális partnerek szerepe az ellenőrzések során tagállamoként különbözik az ön által jól ismert tagállamban például szerves részét képezik, komoly szerepet vállalnak az ellenőrzésekben, máshol azonban nem ez a helyzet. Az igazgató tanácsban képviselt tagállamok képviselői ezt tudják, tisztában vannak a különbségekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött és ismertette a munkaprogramját. Köszönöm a szakértőknek is. A Foglalkoztatási Bizottság részéről, hogy eljöttek. Azt hiszem, nagyon jó áttekintést kaptunk arról, hogy mi is történik majd a jövőben, és lezárásképpen csak azt tudom mondani, hogy folytassák ezt a remek munkát. Köszönöm, hogy eljöttek. Most pedig a bűróból átadom valakinek az elnöki tisztséget, és megkérném, hogy eh, fáradjon ide. Bom dia a todos. Vamos... Köszöntök mindenkit. Folytassuk a délelőtti ülésünket. Egy Eurofound jelentés ismertetésével, amelynek a témája a háztartások összetétele és jóléte, és ezt Sándor Eszter, a vendégünk fog ismertetni. Uh, thank you very much for the opportunity to uh... Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ezt a kutatást ismertessem, amiről Juan beszélt már életminőség társadalom témában. Közelmúltban fejeztük be Eleonora Kredicsi kollégával, akit szintén köszöntök ide, köszönöm a munkáját itt is. Ez a jelentés arról szól, hogy hogyan változik a háztartások összetétele Európában, és ez milyen eh, kiatással van az életkörülményekre és a jólétre szakpolitikai szempontból. Azért számít ez, mert eh, a háztartásokban zajlik például a gondozás jelentős része az is látszik, hogy egyes tagállamokban egyes háztartás típusokat ignorálnak, illetve nem célozza meg őket az ellátott, ellátórendszer, szociális politikák milyen módon reagálnak a heterogenitására a háztartásoknak. Az EU Silk Cross Sectional 2007-es és 2017-es felmérést használtuk illetve a e, jövedelmi adatokat használtuk még. A, aztán az Európai Életminőségi Felmérés, megint csak 2007-2016-os két felmérést használtuk az egyének jólétének vizsgálatakor. Ezt kiegészítettük a Generations and Gender Panels, e, amely a e, nem tipikus, atipikus családszervezetekről szól. A legfontosabb típusok a háztartások között az egylakós háztartás, az együttlakó párok, illetve a házastársak, a gyerekes háztartások, a gyerek nélküliek, nyugdíjas háztartások, vagy homoszexuális háztartások, egyszülős háztartások, vagy vegyes család, vegyes összeállítású családok. Young adults living with parents and non-family house. A nagy háztartásoknál pedig a több generációsat vizsgáltuk meg, illetve amikor fiatalok sokan egy háztartásban élnek. Ami az egyszemélyes háztartásokat illeti, ez azért fontos különösen, mert a háztartások egyharmada immár egy fős háztartás. Azért kell külön odafigyelni rájuk, mert egyrészt növekedett a, az összes tagállamban az arányuk, és ezekben a háztartásokban egy jövedelem van természetszerűleg, ami azt jelenti, hogy a kirekesztés, illetve a szegénység jobban fenyegeti őket. Ami az egyszemélyes háztartásokat illeti, Kelet-Európában, Litvániában, Bulgáriában, Magyarországon nőtt különösen az arányuk, más országokban, ahol korábban nagyon nagy volt az arányuk, mint Dánia, Belgium, Finnország és Svédország, vagy csökkent, vagy pedig azonos szinten maradt, és nem növekedett azt is el kell mondani, hogy eh, a magányos eh, életmód az korhoz kötődik. Eh, Kelet-Európában az egyedülélők tipikusan idősebbek, akik már elvesztették a partnerüket, és kétszer annyi közülük a nő, mint a férfi, hiszen a nők várható élettartama az hosszabb. Az északi országokban, ahol arra ösztönzik a fiatalokat, hogy korábban hagyják el a szülői házat, ott azt látjuk, hogy a fiatalok is nagyon gyakran élnek ilyen önálló háztartásban. A szegénység kockázata nagy, a balti országokban különösen nagy, a legalacsonyabb pedig Görögországban, Spanyolországban és Magyarországon. A egészségügyi adataink is vannak a jelentésben, minden minden korcsoportra, hogyha egyedül élnek a háztartásban, akkor rosszabb egészségi állapotról számolnak be, mint azok a saját társadalmi csoportjukból, akik nem önálló háztartásban élnek. Horvátországban volt a legnagyobb a rossz egészségnek örvendő élő idősek száma, míg Írországban a legalacsonyabb ez azért fontos, mert az egyedül élők gyakrabban fordulnak egészségügyi intézményekhez, mint mások. Még egy dolgot megmutatnék itt az egy személyes háztartásokról, ez a, a boldogságindex. 1-től 10-ig skálán nézve, alapvetően kevésbé elégedettek az életükkel, kevésbé boldogok, hogyha egyedül élnek, és ez különösen a boldogságra vonatkozik. Az eltérés az Kelet-Európában és Portugáliában különösen nagy, más országokban nem annyira. Ezekben az országokban egyébként általában azért maradnak egyedül, mert elvesztették a partnerüket, tehát nem az ő választásuk. A középkorúaknál, a 35-60-as korosztálynál a, a, van a legnagyobb különbség a boldogságban az egyedülélők és nem egyedülélők között. Azt is látjuk, hogy a társadalmi kapcsolatok és a kirekesztés szintén problémás, ez is hatással van a boldogságra, valamint a kirekesztettséget csökkenti az is, hogyha valaki az internetet használja mértük It's helping uh, older people um, living independently as still. A, azt is tudjuk, hogy az generáció közti együttélési módozatok uh, csökkentik uh, a szociális uh, kirekesztést, illetve digitális kohéziós szempontból is fontos. Um, for couples, so... Ami a párokat illeti, az egynegyede a háztartásoknak egy párból áll, tehát két személy egy kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy az együtt élő, tehát nem házas párok száma növekszik, és az együttélési rátájuk növekszik az összes országban gyakorlatilag az együttélő pároknak pedig nincsenek ugyanazok a jogaik a legtöbb országban, mint a házas pároknak. Franciaországban és Északon a legelterjedtebb ez a motel, modell, eh, ahol eh, a házasság előtt sokáig együtt élnek a párok, vagy egyáltalán nem házasodnak. Eh, 2007 óta Bulgáriában és Észországban lőtt legjobban a keleti tagállamok közül, ami a jólétet illeti. Eh, a házas párok nagyobb jólétről számolnak be, mint az együttélők, ugyanakkor ez megjelenik olyan dolgokban, mint a közös adózás, vagy ellátáshoz, eltartáshoz való jogosultságok, ugyanakkor ezek valami fajta regisztrációhoz kötődnek, akkor, hogyha egyetlen megkapják a nem házas párok. Készítettünk adatokat az nemű házas párokról is. Nem sok adat van. Megvizsgáltuk a az, hogy hány százaléket adják a háztartásoknak a hivatalos statisztikák szerint. A fő konklúzió az, hogy az adat, a hivatalos statisztikában alulreprezentáltak ezek a párok, de a, már a korlátozott mintaméret mérve is hasonlóan élnek a foglalkoztás tekintetében a nem egy nemű párakhoz, ám a társadalmi kizártságuk és a, és a, a család támogatás alacsonyabb náluk. Az azonos neműek kapcsolata a, a, a, a feladat az, hogy kisebb legyen a társadalmi kizártság és nagyobb legyen a családi támogatás. A nyugdíjas párok száma lassan növekszik, mert a várható életkor a férfiak körében is nő, különösen Európában, különösen gyors, gyorsítja ez a nyugdíjas párok számát Belgiumban, Írországban és Luxemburgban, de Magyarországon, Szlovákiában, Bulgáriában is bizony még csökken ez a szám. Fontos háztartások ezek, mert 65 év után a, leg, a, a, a jólétet leginkább javítja, hogyha párban élnek az emberek, a statisztikák szerint. Szakpolitika relevanciája ennek az, hogy pénzügyi haszna is van a párban élésnek, és vannak, ennek van ennek egy gender aspektusa is. Az idősebb nők jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának, és 27%-kal kisebb a nők nyugdíja, mint a férfiaké. A, a az özvegyi örök nyugdíj némleg segíti a helyzetet, hiszen a nők élnek tovább általában. A gyerekekkel, gyerekes családok háztartásai először a gyerek nélküli háztartásokban a gyerekvállalás idejének és letetésében legyen nő az ilyen háztartások száma, ám az EU-ban nem volt jelentős ez a növekmény a munkakorú, munkakorú lakosságnál, de a balti országokban igen. A, család, a gyerekes családok sokszor a nemzeti politikák központjában vannak. 28%-et adják az összes háztartásnak az EU-ban. Ez ilyen családok legmagasabb száma Lettországban, Magyarországon, Litvániában és Cipruson mérhető, és egyre több több Görögországban és Írországban még mindig a legprominensebb eh, ez a eh, családtípus. Összevetve a gyerekes és a nem gyerekes eh, párokat, érdekes az, hogy a gyerek nélküli családoknak magasabb a jövedelme, az objektív e, jóléte jobb, és a munka és családi e, e, életveszélyeztetése jobb, ugyanakkor a gyerekelő családoknál jobb a boldogság arány Észtországban, Romániában a legnagyobb a különbség. Nem, Franciaországban, Belgium és Írországban azonban nem volt nagy különbség a gyerekes, meg nem gyerekes háztartások, boldogság ezek között. Tehát gondolunk arra is, hogy ezek a háztartásokat, ezek a párok általában fiatalok, és mind a dolgoznak. A fő kérdés a munka és magánélet egyensúlya. A férfiak, a gyerekek, a gyerekkel bíró férfiak eh, esetében nagyobb gondot jelent a munka és a magánélet özgyeztetése, többet dolgoznak az anyák, ugyanakkor a nukleáris háztartásokban végzik a legtöbb eh, házi munkát, az összes csoport között, még akkor is, hogy dolgoznak, a nők több mint fele e családokban hetente 14 órát vagy többet végeznek e, házi munkát, miközben dolgoznak is, meg a gyereket is fegyelik. És, van egy, és a nők kevesebbet is keresnek. Ez más. És a részekből is kiderül, ez pedig alacsonyabb jövedelmet okoz, vagy hoz magával, mint a gyerek nélküli nőknél. A ö, óvodákba való, meg a bölcsödei beruházások és az átfogó szülői szabadságon férfiak és nők egyformán szerepet vállalhatnak, segítik egy egyensúly kialakulását a munka és magánélet között. Az egyedül élő szülők áztartásairól néhány szó. Itt kimutatható, hogy a társadalmi szegregáció, illetve a szegénység őket fenyegeti legjobban csak kicsit nőtt 2007 és 2017 között EU-ban az ilyen jellegű háztartások kevéssé nőttek, ám Spanyolországban, Szlovákiában igen nőtt, ám a, a balti országokban és Írországban a legmagasabb az ilyen. A magasabb, a Málta és Magyarországban a legmagasabb az aránya az ilyen egyedülélő szülős háztartásoknak. Szakpolitikákkal lehet javítani a helyzetüket, egyes országokban a jó példa például arra, hogy egy egyedülő szülő kapcsolati támogatást, munkanélküli segélyt, de azt is jelentették, hogy a egyedülálló szülő számára a fő akadály munkába állása az az, hogy nincs óvoda vagy bölcsőde. Az ebbe való beruházás tehát nagyban segíti ezeket a szülőket abban, hogy visszatérnek a munkavilágába. Megvizsgáltuk a vegyes családokat, ez diversifikációt jelenti a Nem nemzeti szinten nőtt ezeknek a száma, bonyolult családi szerveződések, ezek nehezen derülnek ki a hivatalos statisztikákból, tehát az új partnerhez költözés a vállás után gyakoribb, mint korábban, és sokszor a gyerek gyámsága is megosztik a két szülő között. Viszont kevés összevethető adat áll rendelkezésre. A Generation Gender Panelből van néhány adat, mutatja, hogy Franciaország, Németország esetében növekedett az ilyen háztartások aránya. Az életminőség felmérés szerint van különbség az ilyen és egyéb családok között, a, de jelentős pénzügyi nehézséggel küzdködnek az ilyen vegyes családok. A szakpolitika célja az kell legyen, hogy minden gyerek számára független a családi szerveződéstől előnyeket nyújtson. Egy másik intézkedés az én családokban a gyerekek illetve javítására az, hogyha a gyám vagy a mostoha elismerése javítja a gyerek jólétét. Néhány szó a végén az összetett családokról, a több generációs háztartások, azt jelenti egy három generáció, tehát a nagyszülők, szülők és gyerekek együtt élnek, a szülők és nagyszülők az ilyen családokban rosszabb eh, jólétről számolnak be, mint a többi családtípusban. Jelentős gyerekgondozás és gondozás történik óraszámban ezekben a családokban, és az együttélő nemzedékek sokszor szükségből ennek együtt, sem mint ö, eh, saját döntésük alapján, mert hogy nincs lakás, szóval hogy szétköltözének. Tehát még a szülők hmm, keves, ugye nem, a jóléte rosszabb ezekben a családokban a szülőknek, de kevesebb gyerekgondozási teher, teher hmm, vetül rájuk a városi és vidéki területeken nincs ilyen nagy különbség. A nagyszülők számára az ebben a családokban gyengébb a jólét, és Tehát a gyerekekre mindez nincs hatással. Az utolsó típus a fiatal felnőttek, akik a szüleikkel élnek, ezek aránya nő, nem szükségszerűen a, a válság miatt van így, maradnak, nem miatt maradnak a, a fiatalok a szülővel, főleg a nők 25 év alatt, akik még egyetemre járnak, maradnak a szülő, vannak ennek tehát pozitív hatásai is. Konklúziók. Be kell látnunk, hogy nagyon sokféle családi forma van a szociális politikában, beleértve például az azonos neműeket, meg az együtt élő partnereket. Ennek a ténynek a belátása csökkentheti a szegénység kockázatát, különös időskorban az idő az idősek támogatását szolgáló szakpolitikák javítják az életminőségüket, a gyerekgondozásból való beruházás és a szociális támogatás, a pénzügyi vadamadáson kívül segíthet ki az érdelő szülőket, meg az időseket, akik gyerek nélkül élnek. Bocsánat, hogy túléptem az időt, köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy be tudtam mutatni, mennyire fontos volt ez a felmérés. Obrigada. Köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót annak, aki szeretne esetleg kérdéseket feltenni. Angel úr, köszönöm. Ez a mélyen szántó elemzés segít azonosítani a azt, hogy melyek a sérülékeny rászoruló csoportok, és ennek fényében tudjuk a szakpolitikákat is alakítani. A szülők nélküli háztartásokban, mivel a lakhatás Európa szerte egyre drágább, az ilyen háztartásokban itt feltételezem, hogy olyanokról van szó, akik például fiatalok egy albérletben laknak, vagy együtt élő személyek, az ő esetükben is növekszik, növekszik ez az arány és a hajléktalanok. Nem feltétlen azok, akik az utcán laknak, hanem azok, akiknek nincs lakásuk, és valakinél, valakivel együtt laknak. Vagy például sokan menekülteket is befogadtak, mert nem akarták, hogy a közinfrastruktúrát vegyék igénybe. Ezt is elemezték? Hány háztartás növekedett például amiatt, mert kénytelenek voltak befogadni egy olyan szemét, akinek nem volt otthona, aki nem feltétlenül az utcán élt, de akit ennek ellenére hajléktalannak tekinthetünk, hiszen nincs saját otthona. És az LGBTI intergroup társelnökeként örülök annak, hogy az azonos nemű párok helyzetét is elemezte. Látta egyfajta összefüggést az van esetekben, amikor az ilyen párkapcsolatok egy háztartásban élnek, olyan országokban, ahol nagyobb a tolerancia velük szemben, szemben az egyéb országokban megfigyelhető helyzetüket. Köszönöm. És még egy utolsó kérdésem volna. Említette, hogy az apák hosszabb ideig dolgoznak, többet dolgoznak, mint a gyermektelen férfiak. Ez mit jelent? Nekem is van egy kérdésem. És um, az előző kérdés kapcsán én uh, azokra a számokra utalnék. Ugye említette, hogy uh, a családok, a háztartások egyharmadában csak egy személy él. Vannak-e a korokra vonatkozó lebontások? Itt inkább idősekről van szó hiszen utána említette azt is, hogy nagyon sok fiatal továbbra is egyháztartásban él a szüleivel. Például amikor én az egyetemre jártam, akkor együtt laktam a diáktársaimmal, viszont manapság, mivel magasak az árak, gyakran az emberek, a diákok nem csak egy lakásban, hanem akár egy szobában is együtt laknak társaikkal és a kétszemélyes háztartások, az azonos nemű párok, vagy egyéb párok esetében magas szintű a kitettség, a kockázat az alacsony bérek miatt, és gyakran nekik nem áll lehetőségük arra, hogy döntsenek, nincs lehetőségük a döntésre, gyakran például gyermektelen párokról van szó. Ja, Entschuldigung. Elnézést, nekem is volna egy kérdésem. Először is szeretném megköszönni ezt az átfogó jelentést, ez nagyon részletes volt, kiemelte a részleteket. Ugyanakkor összességében véve sok újdonságot nem tartalmaz, hiszen ez alapvetően már ismert. A család fogalma ugyanakkor eltérő a különböző országokban. Nálunk például mi politikai szempontból a családot úgy értelmezzük, hogy mindenhol, van gyerek, ott család is van, ennyi. De ezzel gyakorlatilag a nagyszülőke, nagyszülőkre is gondolhatunk, vagy az azonos nemű párokra, akik egy gyermeket nevelnek, ők is családnak minősülnek, de más országokban másképpen értékelik a helyzetet. Nem lenne ideje, itt az ideje annak, hogy az Európai Unió irányelveket határozzon meg, hiszen család nélkül nincs, is, nincs társadalom sem és a jelentésben is említette, hogy meg kell teremteni a keretfeltételeket a korai gyermekgondozáshoz, hogy például a gyermekéket egyedül nevelők is ismét dolgozhassanak. Ez nem lehetne egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy a jövőben önálló életet folytathassanak a gyermekéket egyedül nevelők is, a munkaiktól függetlenül. Ugye említette, hogy gyakran a, a feleségek heti 14 és fél órát szentelnek a háztartásnak, így nehezen tudnak egy önálló életet folytatni, úgyhogy gondoskodhassanak például a gyermekeikről, és ha nem kellene ennyi időt szentelniük a munkának, akkor milliárdokat megsporolhatnánk a gyermekkordozó létesítmények esetében is. Nem tekintünk eléggé előre. Ebben a tekintetben egy kicsit többet vártam volna. Köszönöm. Uh, thank you very much. Thank you very much for the questions. Köszönöm a kérdéseket. a nem családnak minősülő háztartásokról szólva, valóban itt fiatalabb háztartásokról van szó, olyanok, akik mondjuk másik országból származnak, nem feltétlenül migránsok, hanem mondjuk határon át ingázó munkavállalók. Nem nagyon láttuk azt, hogy a lakhatási válság eh, sújtotta volna egész Európát, de egyes országokban láttunk erre példát, például Írországban, ahol azt láttuk inkább, hogy visszaköltöznek a szüleikhez a lakhatási válság miatt, illetve az albérlet árak növekedése miatt nem azt láttuk inkább, hogy albérletbe mennek. Nem néztük meg külön a eh, hajléktalanokat, egy másik jelentésben foglalkoztunk az ifjúsági hajléktalansággal, a fiatalok hajléktalansággal, de nagyon nehéz ezeket a, kutatni, ami a homoszexuális párokat illeti, ott nagyon rosszak a statisztikák egyes tagállamokban. Nyilván jobbak a statisztikák ott, ahol elismerik a, például a házasságot. Azt látjuk, hogy kevésbé élték meg a társadalmi kirekesztést, és jobban érezték magukat azokban az országokban, amelyek befogadóbbak. De mivel nincsenek statisztikák, nagyon hiányosak, ezért nem tudtuk igazán kutatni. Ami pedig azt illeti, hogy az apák többet dolgoznak, mint a gyerektelen férfiak. Valóban ez a gyerekek miatt van, azért, hogy elláthassák a gyereküket, illetve a magasabb a fizetés, akkor tovább is fognak dolgozni. Egyébként az anyák nem dolgoznak kevesebbet, mint, mint a gyerektelen nők. Ami a az egyszemélyes háztartásokat illeti, ott nagyon nagyok a kelet-nyugati különbségek, Kelet-Európában több mint 60%-a az idősek azok, akik egyedül élnek, és Nyugat-Európában figyelhető meg, és főleg északon az, hogy nagyon sokan fiatalként élnek egyedül a háztartásban. De még itt is az idősek vannak többségben. Ami pedig a ami pedig a szülőkkel való együttélést illeti a fiatalok körében, ott is hatalmas országon könti eltérések vannak. Nagyon nagyok, érdemes elolvasni ebből a szempontból a jelentést. Ami a család fogalmát illeti, nevezetesen azt, hogy országról országra eltér, mi a család kifejezést kerülni igyekeztünk ebben a jelentésben, mert alapvetően mi itt a háztartásokkal, illetve azok sokszínűségével foglalkoztunk. Nagyon sokféle családtípus nincs lefedve. Tehát például vannak olyan párok, akik külön háztartásban élnek, de mégis együtt vannak egy párban, és aztán vannak új típusú családok, illetve vegyes családok itt arra akartunk rámutatni, hogy sokkal több adatra van szükség, különösen a, a, arra vonatkozóan, hogy ezeknek a háztartásoknak milyen a jóléte. Megvizsgáltuk azt, hogy azokat a családokat, ahol az unokák foglalkoznak a gyerekkel, főleg azért, mert nincs óvoda bölcsöde, Itt azt nézzük, hogy a szülők számára gyakran a költségek jelentik a gátat, nem tudják igénybe venni a óvodát, bölcsödét, és különösen az egyszülős családokban ezért folynak bele a gyereknevelésbe a nagyszülők. Sok országban is, itt Németországot kiemelném, az egyszülős háztartásokban megpróbálták, az ő, őket megcélozza próbálták megnövelni a bölcsödei férőhelyek számát azokban az országokban,